Allora, buonasera a tutti, se prendete posto, per favore. Jó estét kívánok mindenkit. Üdvözlök, kérem foglalják el helyeiket. Allora, innanzitutto c'è da fare una piccola modifica all'adozione del... A programunk egy kicsit eh, módosítanunk kell. A Liberacki úr eh, tervezetének bemutatását követően egy az, az első akcióterv összefoglaló tervezetét fogjuk hallani a bizottság részvételével, a biztosok jelenlétével együtt. A meghallgatásra egy órát terveztünk. A napi rendel kapcsolatban ezen kívül még elmondanám, hogy itt van a 2009. decemberi és a 2010-es januári üléseknek a jegyzőkönyve, ezt e-mailben megkapták. A nyelvi kiosztást is látják, webstreaming van, és kérem azt a holnapi napra vonatkozóan, hogy a szavazókártyáikat hozzák magukkal, hogy megfelelő legyen Kocolino úr jelentésére vonatkozó szavazás is. Most pedig a négyes napi rendi pontra térnék. Carlos Okányát szeretnék a pénzügyi államtitkárt üdvözölni. Liberacki az előadó még nincs itt, ahogy megállapítottuk.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 tehát akkor a spanyol miniszter úrnak adom meg először a szót. Nem is szeretném az időt tovább húzni, megvárjuk Liberecki kollega megérkezését, és azt követően kapja majd ő meg a 2008-as évi mentesítésről és a tanács ajánlásairól van szó. Ezen megadom a spanyol miniszter úrnak a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, és nagy megtiszteltetés, hogy ma a tanács nevében elmondhatom önöknek, melyek a bizottságnak átadott mentesítési ajánlásaink a 2008-as költségvetés végrehajtására vonatkozóan. Ezt az Európai Parlamentnek is megküldtük az ECOFIN tanács február 16-i dokumentum elfogadását követően. Az elmúlt hónapokban a tanács részletesen megvizsgálta a 2008-as költségvetés végrehajtását az alapján, hogy a számvevőszék milyen megjegyzéseket tett. A tanács üdvözli azt a folyamatos pozitív tendenciát, amelyet a számvevőszék is megerősített éves jelentésében 2008-ra vonatkozóan. A számvevőszék az EU alapok irányításának és ellenőrzésének további javulását állapította meg számos szakpolitikai területen, elsősorban a mezőgazdaság és természeti erőforrások terén ennek ellenére jó, hogyha valósághoz hűek vagy maradunk, és megértjük, hogy a bizottság és a tagállamok milyen nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az alapok kezelését javítsák. És ennek során tudjuk, hogy nem mindig érezhető azonnali hatás. Ne legyünk meglepődve azon sem, hogyha a számvevőszék DAS-nek nevezett megbízhatósági nyilatkozata alapján továbbra is a negatív ítéletet mondott a 2008-as költségvetés jelentős részére vonatkozóan. Szeretném azonban elmondani, hogy melyek a legfontosabb megfontolások annak alapján, amelyel a bizottságra vonatkozóan mentesítésünket a tanács megadja. Először is az Európai Unió éves könyvelésére vonatkozóan a tanács meg elégedettséggel nyugtázta hogy már a második soron következő évben a számvevőszék kedvező véleményt adott az Európai Unió pénzügyi pozíciójának minden anyagi szempontjára vonatkozóan. A tanács elismeri azt is, hogy teljesen sima volt a számviteli eh, rendszer alapján a pénzügyi felhalmozások működése. Ez az a rendszer, amelyet már 2005-ben vezettek be, és tovább bátorítja a bizottságot, hogy tartsa fent az EU eh, számvitelének ilyen színvonalát. A felügyeleti és ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban a tanács pedig elégedetten nyilatkozik eh, arról, hogy a számvevőszék a a hitelesítő szám, auditor véleményt a bevételekre vonatkozóan és az oktatási és állampolgársági, valamint adminisztrációs területen a kifizetésekre vonatkozóan is megadta. A mezőgazdaság és természeti erőforrások szakpolitikai területén a, a számvevőszék most először egy becsült hiba szintet a a materiális küszöbérték alatt állapította meg. Az integrált adminisztratív és ellenőrzési rendszer, az IACS, amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap kiadásának döntő részét lefedi, továbbra is megállapítható az egyre jobb pénzügyi igazgatás. A vidékfejlesztési kiadásokkal kapcsolatban a számvevőszék véleménye összességét tekintve minősített marad de itt is jelentős előrelépés tapasztalható. A pozitív üzenet ellenére a, a kiadások jelentős részét továbbra is a, az anyagi hiba szint jelentős mértékben befolyásolja. Új, ö, korlátozott mértékű az előrelépés ezen a területen. A a számvevőszék véleménye a kohézióra, kutatás, energia és közlekedésre vonatkozóan a külső segítség, fejlesztés és bővítés terén még úgy került megfogalmazásra, hogy jelentős tere van a, a jav, javulásnak, illetve ezen a területen továbbra is további fejlődést kell kimutatni, a rendellenességeket megszüntetni, olyanokat, amelyek ilyen mértékben elfogadhatatlanok. A tanács és a számvevőszég továbbra úgy döntött, hogy legalább az összköltség 11%-át nem szabad visszatéríteni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az összeg azokra a visszatérítésekre vonatkozik, amelyek a korábbi 2002 2006 os programperiódus szak, kohéziós projektjeire vonatkozik, ahol a az új programra vonatkozó szabályok, tehát a 2007-13-as időszakra vonatkozóan a rendelkezéseket csak akkor, hatékonyságát csak akkor lehet értékelni, hogyha a, az érintett projektekre vonatkozó beruházásokat auditálni kezdik. A kiadások több éves jellegét is figyelembe kell venni a számvevőszék által meghatározott rendellenességek elsősorban jogosultsági hibákkal hozhatók kapcsolatba, és könnyen korrigálhatók a következő években. Valószínű az is, hogy a korrekcióknak ezt jelentős részét e területen már 2008-ban eleve megtették. A tanács megjegyzi azt is, hogy a számvevőszék nem számolt be egyetlen potenciális csalás esetről sem. A bizottság és a tagállamoknak azonban ennek ellenére minél erő, előbb kell reagálniuk, azt megelőzően, hogy a problémák milyen szántóvá nem válnak. Az irányítás, felügyelet, a a korrektív, korrekciós intézkedések végrehajtásának nyomon követését mind javítani kell. A tanács emlékeztet továbbá arra, hogy átlátható és megbízható korrekciós és helyreállító mechanizmusokra van szükség a hatékony ellenőrzési kereteken belül hangsúlyozza a tanács ezen tovább, ezen kívül azt is, hogy komplex szabályokra és rendelkezésekre van szükség minden szakpolitikai területen. Akkor, amikor a meglévő intézkedéseket és programokat módosítják, akkor külön figyelni kell arra, hogy világos, egyszerű, könnyen érthető szabályokat hozzunk, amelyek egységes formában alkalmazhatók. Jelentős előrehaladás volt az elmúlt időszakban a jogszabályalkotás egyszerűsítének terén is a programperiódusokban. Emlékeztetni kell önöket arra, hogy megfelelő egyensúlyt kell azonban találnunk, és ezt fenn is kell tartani az egyszerűsített szabályok és a, a célirányos kiadási rendszerek között a kitűzött célok elérése érdekében. Ezen tívül, kívül továbbá észszerű módon biztosítani kell az alapok épp pénzügyi igazgatását. A tanács meggyőződése, hogy a hatékonyság, hatásosság és a következetesség az ellenőrzések során még tovább javítható. Másrészt azonban az ellenőrzés terhét arányosnak kell, arányos szinten kell tartanunk, az ellenőrzések kedvezményezetjei számára. A bizottság és a tagállamok szempontjából ezért fontos, hogy továbbra is eh, kicseréljék, amint lehetőség van arra, a rendelkezésre álló eh, ellenőrzési eredményekre vonatkozó eh, információt. A tanács véleménye szerint az auditálási tevékenység, ellenőrzési tevékenység minden szinten jobb koordinációt igényel annak érdekében, hogy az erőfeszítések párhuzamosságát el lehessen kerülni a, az EU alapok irányításának és kezelésének e, fejlesztése, ahogy a számvevőszék azt jelentette, már e, ígéretes eredményeket hozott, és biztos vagyok abban, hogy tovább előre lehet lépni a következő években. De ennek érdekében e, minden szereplőnek, bizottságnak a tagállamokkal együttműködve együtt kell működniük. A fő cél a pozitív DAS. Végül szeretném elmondani és biztosítani önöket arról, hogy a tanács tudatában van annak, hogy milyen jelentős erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a jobb, az EU alapok pénz, jobb pénzügyi irányítása garantálható legyen. Az összes elemet figyelembe véve azonban a tanács meg tudja adni a bizottságnak a 2008-as költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítését. Mielőtt azonban befejezném hozzászólásomat, szeretném elmondani, hogy a 23 testület mentesítési ajánlására vonatkozóan, amelyet a, az Európai Közösség eh, testületei eh, hoztak meg, jogi személyiséggel rendelkezik, és eh, jelentős mértékben hozzájárul az EU költségvetéshez. Ahogy a számvevőszég javasolta, a tanács ezekre vonatkozóan is mentesítését meg tudja adni. A tanács ezen kívül elfogadta a négy végrehajtó ügynökség és két közös vállalkozás mentesítését is a számvevőszék által adott biztos, hitelesítő megbízhatósági nyilatkozat alapján. Szóla parola, relatore Köszönöm, Akányi miniszter úr. Akkor most Liberacki úrnak adom meg a szót. Dziękuję panie przewodniczący, panie ministrze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 a tolmácsok jelzik, hogy zavar van a hangban. Köszönik, és erre állt. A költségvetés végrehajtása jelentős mértékben megváltozott az elmúlt időszakban. követhető a fordítás? 2008. 4 lata i poprawa w tej części, która dotyczyła poziomu błędu w granicach 2%, była o dziewięć punktów procentowych do poziomu czterdzieści no translation. A hibaráta 9 százalékos volt. And what, eh, co my znajdujemy? Otóż 40... Tehát, hölgyeim és uraim, ha megengedik, folytatom. Mi látható mindebből? ami a, kiadások 40, a kiadásokkal kapcsolatban 47 százalék, tehát a kiadások 47 százaléka, a kiadások 47 százaléka tehát a 2%-os határérték alatt volt. Ebből is látható, hogy jelentős mértékben javult a helyzet. Mégpedig 57% van 53% van a határérték fölött. Ha megtartjuk ezt, akkor mintegy 20 évre van szükség, 20 év 3 hónapra ahhoz, hogy a költségvetésünk teljes mértékben a 2%-os hiba határ alá kerüljön. Ez rendkívül nagy probléma, és tulajdonképpen maga a tempó az, amely döntő fontosságú. van egy másik jelentés, jelenség is, amelyet figyelembe kell vennünk. Ez pedig azon összege, amelyeket az egyik évről a másikra átgörgetnek. 30 százalékos szá, ö, ö, arányban 150 milliárd euró, ö, euróról van szó. A Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak hangsúlyozni kell ennek jelentőségét. Ezzel tulajdonképpen el is jutottam a következő végkövetkeztetésre. Azt jelentheti mindez, hogy nem leszünk abban a helyzetben, hogy teljes mértékben felhasználjuk az általános EU költségben biztosított forrásokat. Még egy dologra rá kell világítsak. Sok eh, jelentős tartalékkal rendelkezünk a horizontális kérdésekkel kapcsolatban. Ebből az elemzésből az következik, hogy pozitív tendenciát várhatunk. A négyes pontot különösen fontosnak tartjuk, ebben jelezzük, hogy a, a természeti erőforrások, oktatás, mezőgazdaság közlekedés hiba határát csökkenteni kell. Az ötös pont alatt pedig sajnálatunknak adunk hangot arra vonatkozóan, hogy a, a jelentős a rendellenességek aránya a strukturális alapban, a kohéziós alapban és az Európai Unió külső tevékenységében. Hölgyeim és uraim, ebből az következik, hogy a bizottság bár eh, eh, hogy a bizottság fragmentált módon eh, dolgozik, nem valóban kollégiumként, testülenként. Ez a legnagyobb kifogásunk. Hölgyeim és uraim, van több fenntartásunk is, ezeket nagyon lényegesnek tartom a 15-ös, 16-os, 17-es és 18-as pontban foglaltuk ezeket össze. Véleményünk szerint ezek a fenntartások azokból a különbségekből adódnak, amelyek a kötelezettségvállalások és a későbbi teljesítésük között található. 150 milliárd euróra van e, ez felkerekítve, és ez óriási e, problémát okoz. A strukturális alapokkal kapcsolatos problémákról már korábban is beszéltünk. Általában véve elmondható, hogy e, tudatában vagyunk annak, hogy ez természetesen nem könnyű feladat, különösen nem volt az korábban, amikor, tudtuk, hogy milyen, amikor már tudtuk, hogy milyen bonyolultak az eljárások. A 21-es pontban azonban a bizottságot arra kérjük, hogy több éves hatékony rendszert dolgozzon ki a visszafizetések számára, amely figyelembe venni a tagállamok egyedi képességeit is. Üdvözöljük ezen kívül azt a tényt, hogy a bizottság elfogadta a tagállamok nemzeti nyilatkozatait. Bár nyolc nyilatkozatot kaptunk eddig, és ezek rendkívüli mértékben eltérnek, nem lehet őket összehasonlítani, mert más módszertannal ö, ö, születek. Nincsen semmiféle olyan elem, amely azt jelezné, hogy milyen összeget biztosítottak egy-egy sor számára. Ezért mondjuk, hogy természetesen remek, hogy nyilatkozatokat elfogadták, de a módszert annak feltétlenül egységesnek kell lenni. És az lenne a jó, ha minden tagállam közös szabályok, közös szerkezet szerint adná le nyilatkozatát. A bizottság belső ellenőrzésével kapcsolatban volt már vita erről, 14-szer találkoztunk különböző biztosokkal, főigazgatókkal, és megtárgyaltuk a belső ellenőrzési rendszert és a bizottság belső ellenőrzési rendszerét. Természetesen egyetértünk azzal, hogy a bizottság célirányosan dolgozzon, ne egy párhuzamos számvevőszékként működjön, ugyanakkor az is látható az is, hogy vannak olyan főigazgatóságok, amelyek jelentős mértékben fejlődtek a téren, másod pedig semmi nem változott. A helyzet mondjuk így, hogy igen, az eredmények tehát fragmentáltak. A parlament szempontjából nagyon fontosnak tartjuk a jelentésben a bizottság politikai és igazgatási kötelezettségeit. Fontosnak tartjuk, hogy a kitűzött célokat elérjük, és különösen hogy a, az Európai Parlament és az Európai Unió politikai szándéka és a bizottság politikai szándéka következetes legyen. A kohéziós alapok és a külkapcsolatok terén ez kiemelten fontos. A jelenlegi helyzetben kénytelenek vagyunk-e fenntartásainknak újra meg újra hangot adni. Ez korábban is előfordult már persze, és én magam előadóként arra a következtetése kell, hogy jussak, hogy a bizottság formálisan elfogadta a fenntartásokat. De előrehaladás, nyomon követés és ellenőrzés nincs. A, semmilyen konkrét célt nem sikerült elérni. Ezért két következtetést kell levonnunk, amelyet még nem írtam be a jelentésembe. Az egyik lehetőség az az, hogy azt mondjuk, hogy igen, van némi előrehaladás, lassú előrehaladás az EU alapok kiadási részének irányítását tekintve. Ebből azt következik, hogy a mentesítésünket megadhatjuk a bizottságnak. A kettes következtetés, amelyet szintén végre kell, végig kell gondolnunk már most. El kellene egy párbeszédet indítanunk a bizottságot, bizottsággal, és arra kérni, hogy egy munkadokumentumot és akciótervet állítson össze a következő szempontokkal. Horizontális kérdések, költségvetés irányítás, nemzeti nyilatkozatok, belső ellenőrzési rendszer a bizottságon belül, politikai és adminisztratív felelősség, több éves felzárkóztatási rendszerek és programok, és a külső akciók és kohéziós alapokra való összpontosítás. Ez az, amivel a bizottságnak tehát elő kell állnia, egy ilyen akciótervet bemutatnia, és ha ezt megteszi, akkor visszatérhetünk arra, hogy megadjuk-e mentesítésünket a bizottságnak, vagy sem. Most azt kérem az összes kollégától, hogy gondolja mindezt végig. állást kell foglalnunk, és szeretném, hogyha gyorsan fejlődne az EU alapok felhasználása, ha javulna ennek a hatékonysága. Mind az alapok meghatározása, illetve a kifizetések terén, hogy megfelelő értéket kapjunk a, a pénzért, másrészt pedig a pénzügyi fegyelem radikálisan javulna, mind a kiadások, mint pedig a tervezések terén nem akarjuk azt, hogy óriási késedelmek legyenek. Ezeket el kell, a kifizetési késedelmeket el kell kerüljük. Ez azt jelenti, hogy mind a, 7, 20, mind a 27 tagállamnak kötelezettséget kell vállalnia ez iránt. Ha ebben nem lépünk előre, akkor azt kockáztatjuk, hogy az európai integrációs folyamat lényegesen gyengülni fog. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság jobb együttműk, jobban működne együtt az Európai Parlamenttel, hiszen a közösen irányított EU alapokról van végül is szó. Köszönöm, Liberecki úr. Most akkor megadom a szót a képviselőknek. A tanács arra kért minket, hogy a kérdéseket csoportosítsuk, tehát nem a szokásos pingpong módszerben fogunk dolgozni. Meghallgatjuk a kérdéseket, utána válaszol Mr. úr. Stász úr? Köszönöm. Elnök úr? Az államtitkár jelenlétében nagyon örülök annak, hogy sikerül most ezt a kérdést megbeszélnünk. Ha őszinte akarok lenni, akkor és ha komolyan veszük a parlament mentesítésre vonatkozó lehetőségét, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tanács is komolyan jár ebben az esetben el. Az elmúlt tíz évben, majdnem 11 éve, ez a 11. mentesítési eljárásom, tehát több mint tíz éve vagyok a parlamentben, és mindig nagy érdeklődéssel hallgattam a tanács hozzászólását. Nem gondolom azonban azt, hogy ezt az egész gyakorlatot a tanács valóban fontosnak tartja. Hadd mondjam el, hogy mi, miért. Ha az államtitkár előadását meghallgatjuk, akkor ugye azt hallottuk, hogy a költségvetés 31 több mint 31 százalékát legalább 5%-os hibahatárral kezelik. Ez azt jelenti, hogy a hibahatár több esetben, vagy sok esetben sokkal magasabb ennél. A strukturális alapoknál például 11%-os a hibahatár. Több év alapján nem csak a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, hanem a parlament meggyőződése is az, és az a plenáris üléseken is bebizonyosodott, hogy megosztott a felelőssége területen. A költségvetés jelentős részét a bizottság és a tagállamok közösen irányítják. A tagállamok, tehát a pénzügyminiszterek, a tagállami pénzügyminiszterek felelősséggel is rendelkeznek. Felelősséggel azért, hogy az országokba irányított forrásokat megfelelő formában költsék el. Azt a források, az eszközök megfelelő felhasználását kell tehát nekik garantálni. Ez a feladatok. A Költségvetési Bizottság, Költségvetés Ellenőrzési és a e Bizottság és a Parlament maga is kijelentette, hogy minden tagállam tényszerűen a pénzügyminiszterek és, és a tagállamok költségvetése egyfajta megbízhatósági nyilatkozatot kell, hogy aláírjon. Ebben a miniszterek kimondják, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal az Európai Unióból származó forrásokkal meg, forrásokra vonatkozóan megfelelő belső ellenőrzési rendszert hoztak létre. Garantálható tehát a megfelelő felhasználás. Egyfajta a jó irányítás garanciavállalása ez. És úgy tűnik, hogy a tanácsnak ez nem annyira tetszik. El tudom képzelni, hogy vannak olyan tagállamok, elsősorban az euroszkeptikusok, akik nem akarják ezt az eljárást. A az államtitkár úron keresztül az a benyomásom, hogy egy olyan ország, mint Hollandia, a tanácsban például ez ellen szavazott. Logikus persze a pénzügyminiszterek legalábbis a mi pénzügyminisztereknek a szavazása talán abból a szempontból nem tekinthető, hiszen most amúgy is már a kormány felbomlott, de úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy ki az, aki szemben áll ezekkel a, a véleményekkel. A másik megjegyzésem pedig a tanács, nagyon fontos, hogy valóban elindítsa velünk az erre vonatkozó tárgyalást. A rendellenességeket elismerik, elismerik, hogy a hibaarány magas, ezt tisztázni kell, de a gyakorlatban semmi nem történik. Ez a dolog lényege. A kérdésem, hogy késze a tanács elnökeként arra, hogy 26 kollégájával együtt a parlamenttel ezt a kérdést megvitassa. pregarvi che le domande sono troppo lunghe. Noi abbiamo tempo massimo fino alle Nos, el kell, hogy mondjam, hogy túl hosszúak ezek a kérdések. Négy óráig áll rendelkezésünkre idő, utána még nagyon sok más napi rendi pontunk lesz, tehát összesen öt kérdésről van szó. Kérem a tisztelt kollégákat, hogy gyorsabban tegyék fel a kérdéseket. Gressler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha a tanács határozatát olvassuk, akkor azt hiszi az ember, hogy ez egy szatíra. A problémák valóban a tagállamokban, a tagállamok igazgatási rendszerében van, és a tanács úgy tesz, mintha ez abszolút nem értené őket, nem érinteni őket, mint a semmi köze nem lenne hozzá. A kérdés mégiscsak az, hogy hogyan lehet az igazgatást javítani? Ez az első kérdésem. A másik pedig az önök országa egy nagyon érdekes ország. A strukturális alapok végrehajtásá itt a legmagasabb, 60%-os. Csak három ország, Spanyolország, Görögország és Olaszország a hiba a e, kvóta 95%-át adja, az összes többi csak 5%-ot, akkor mégiscsak végig kellene e, gondolnunk, hogy kit szídjunk. Spanyolországtól egyértelműen szeretnénk hallani, hogy milyen következtetéseket vonnak ebből le. Tudjuk, hogy e, az önök országában az irányelvre vonatkozó az irányelv átültetését és a, a pályáztatásokat is hibásan hajtják végre. Persze Spanyolország soha nem vett részt a tárgyalásokban, itt velünk sem, amikor mi próbáltuk meg a csökkenő hiba arányokat intézkedésekkel elérni. Kérdésem, az igazgatás kezelésért a tanács mit tesz, és milyen következtetéseket von le Spanyolország maga? Grazie. Onorevole Audi. Köszönöm, Audi úr. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, egyetértek én és a kollégáimmal, hogy nem konkrétan Spanyolországról szól mindez, de mégiscsak az a benyomásunk, hogy a tanács nem foglalkozik kellőképpen azzal az igényel, hogy javítsunk a közösségi alapok pénzgazdálkodásán. Tudják, hogy a költségvetés 80%-a ilyen közös gazdálkodás keretein belül működik, és szeretnénk, hogy most végre a tanács kiálljon a parlament mellett, és költségvetési hatóságként, szervként valóban kiálljon amellett, hogy javítani kell a dolgokon. A plenárison, amikor a számvevőszék bemutatta a véleményét, akkor a tanács nem volt jelen, és ezért azt gondolom, hogy mindenképpen azért érdekes lehetne, hogyha a tanács is jelen lenne ezen, és bemutatná, hogy mennyire érdekli ez a téma, hiszen még egyelőre a tanácsi határozatokban nem érezzük, hogy mellettünk állnának. Az előadónak szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra becsülöm a munkáját, hiszen nagyon komoly munkát végzett, de sajnálatosnak tartom, hogy, és ezt barátilag mondom, hogy hogy nem fogalmazott véleményt a bizottság felé, hiszen itt konkrét ajánlásokat nem találhatunk a szövegben. Azt hiszem, hogy a politikai vita az előadótól azt várja, hogy foglaljon állást. Tehát ez a politikai vitát nem fogja megkönnyíteni. Ugyanakkor mindenképpen ez most csak most kezdődik ez a vita. Tehát a kérdés, amit szeretnék feltenni az államtitkár úrnak az, hogy hogyan látja, és ez eh, greszle asszony ez is kapcsolódik, a nemzeti nyilatkozatok kérdését. Szerinte lehetséges hogy ezt egyszer majd bevezetjük, és hogyha nem, akkor a tanács mit javasol? Hiszen a parlament előállt javaslatokkal a tavalyi mentesítéssel kapcsolatban. Akkor a tanács mit javasol, mi lépjen a nemzeti nyilatkozatok helyébe? Köszönöm. Grazie, onorevole Gerbrandi. Gerbrandi úr. Köszönöm, elnök úr. Én is egyetértek a kollégáimmal, hogy mindenképpen egyre több nemzeti nyilatkozata lenne szükség. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, ezzel tudjuk javítani a tagállamok átláthatóságát. És egy pár héttel ezelőtt a nemzeti parlamentekkel Hágában egy konferenciát tartottunk, ahol a nemzeti parlamentek is elmondták, hogy céljuk az, szeretnék, hogyha jobban bevonnánk őket ezekbe a kérdésekbe. Államtitkár úr, hogyan tud majd ezen elvárásra válaszolni? És több kollégám már sok mindent elmondott. Én úgy látom, hogy a tanácson belül, amikor az alapok kiosztásáról van szó a tagállamok számára, valamilyen bele nem szólási, be nem, be nem avatkozási elv van életben, ami az alapok, az európai alapok felhasználását illeti, és ez elég érdekes szerintem. Hiszen én úgy tartom, hogy éppen az egymásnak feltett kérdésekkel lehetne javítani a helyzeten. Úgy gondolom tehát, hogy a tagállamok egyelőre nem mutatják azt, hogy érdeklődnének az iránt, hogy a többi tagállam hogyan használja fel az európai alapokat. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamokat ez nem érdekli? Lenne egy konkrét kérdésem is, államtitkár úr. Ön szerint a tagállamok európai alap megszerzése nem érdemes arra, hogy a tanácson ennek egy külön napirendi, napirendi pontot szenteljenek? a tagállamok itt esetleg akkor elmondhatnák, hogy egyes tagállamok fellépéséről mi a véleményük. Így egy ilyen kölcsönös kontrollt lehetne kialakítani, és így lehetne javítani a dolgokon, és javítani azon, hogy hogyan használják fel a tagállamok ezt a, ezt a pénzt, és talán így lehetővé válna az, hogy valóban a nemzeti nyilatkozatok rendszerét bevezetnék. Ahogy azt Stáz úr felvetette, hát erre én a válaszom a Stáz úr kérdése az lenne, hogy nem ö, tartózkodtak, de tavaly ö, leszavazták a mentesítést. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak az erőfeszítéseit a 2008-as mentesítési jelentéssel kapcsolatban. Lenne néhány konkrét megjegyzésem is Bulgáriára és Romániára vonatkozóan. A 147 a 147. cikktől Nem akarok most itt részletekbe menni ezen cikkekkel kapcsolatban, de felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon sok fontos lépést hoztunk országainkban azért, hogy ezen kérdéseknek, problémáknak megfeleljünk. Több akciótervet is elfogadtunk azért, hogy az operatív programokkal kapcsolatban pozitív véleményt, jelentést lehessen megfogalmazni. Nagyon sok alapot be is fagyasztottak, és azért szeretném, hogyha figyelembe vennék az, a jelentés tervezett végleges változatánál ezen tényeket, hiszen hiszek abban, hogy ez a bizottság és a parlament objektíven működik. Valóban el kell ismerni a negatív dolgokat is, amelyek megtörténtek, de ugyanígy a pozitívumokat is, és remélem, hogy erre oda fognak figyelni. Köszönöm. Danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, wir sind ja nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr. Mi, kül, mi képviselőként igen kényes helyzetben vagyunk, hiszen költségvetési intézmény tagjaként, fórum tagjaként, amikor gazdálkodási európai költségvetési gazdálkodási problémák vannak, akkor az egyetlen partnerünk a bizottság annak megtárgyalására. 80%-a a költségvetésnek megosztott gazdálkodásban kerül kiosztásra, olyan köztisztviselők kezelik az alapokat, és a költségvetési tételeket, akik nem feltétlenül szabad kézzel gazdálkodnak. Egy kérdést szeretnék feltenni, ez pedig a következő. Szeretném tudni, hogy a tanács, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a javító jellegű intézkedések foganatosításában, és kiemeli ezen javító intézkedések fontosságát, hogyan kívánja a megfelelő szerepét betölteni hiszen a párbeszédet fenn kell tartanunk nem csak az Európai Bizottsággal, hanem az Európai Tanácssal is annak érdekében, hogy megtárgyalhassuk, hogy milyen módon lehet a legjelentősebb költségvetési hibákat kikerülni, orvosolni. Több lehetőség is van erre. Például az, hogy a nemzeti parlamentek is most már foglalkozni kezdenek ezzel a kérdéssel, hiszen az adófizetők pénzéről van szó. Az alapok, amelyeket német országba allokálnak, ahhoz a német adófizetők is hozzájárulnak, ugyanígy van ez más európai adófizetők szempontjából is. Fontos, hogy a nemzeti parlament most már figyelembe veszik azt, hogy az ő felelősségüktől is függ, hogy hogyan kerülnek elköltésre a helyi és regionális szinten az európai alapok. Úgyhogy a költségvetés gazdálkodás ilyen típusú megközelítésén keresztül a tanács kulcsfontosságú feladatát el tudná látni, a tanács és a spanyol elnökség el tudja képzelni ezt a feladatot így ellátni, Szödeborg úr. Er øh, Lenne egy rövid kérdésem, Stász úr kérdését tovább vinném. Mi történt a koreperülésen pontosan? A koreperülésen döntöttek úgy, hogy egy ajánlást fogalmaznak meg a mentesítése vonatkozóan. Voltak-e olyan országok, amelyek leszavazták ezt a javaslatot? Voltak-e, akik tartózkodtak? Nekem nem kell mondani, hogy melyik ország hogyan szavazott, de szeretnénk az arányt ismerni, és tudni azt, hogy, hogy hányan szavaztak ellene, és hányan tartózkodtak. Köszönöm. Honorable Ayala. Elnök úr. Ayala asszony. Köszönöm. Szeretném az államtitkár úrnak megköszönni, hogy eljött hozzánk. a hivatalos tanácsülésen egy vitát tartottak, bizonyos számunkra is érdekes kérdéseket érintett ez a vita, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy most meghallgathatjuk az államtitkár urat. Az egyik kérdés, ami felmerült a vita során, az a kohéziós politika eredménye volt. És tény, hogy semmi kétség nem fér ahhoz, hogy ezen igen jelentős alapok hogy ezen források, ezen pénzek mind közösségi, mind mind európai szinten kellő átláthatóságot kell, hogy nyerjenek. Ami Spanyolországot illeti, a jelenlegi soros elnökséget, valóban a kohéziós politika sikernek tekinthető de ezen kérdés mindenkit érint, mind a alapokat felvevő tagállamokat, mind a kohéziós politika szervezőit. És ezért szeretném, hogyha az államtitkár úr elmondaná nekünk, hogy Spanyolország hogyan tudna nekünk segíteni. A belga vagy holland kollégák leginkább itt most Belgiumra gondoltam, mint szövetségi államra. Tehát a kisebb-nagyobb szövetségi államokról beszélek én itt. Spanyolország részt vesz abban a vitában, amelynek a célja, hogy az átláthatóságon javítsunk, hogy egyszerűsítsünk a szabályokon, hogy a kiadás, a kontroll tekintetében javítsunk a helyzeten. Tehát a kérdésem az, hogy hogyan tudna ebből nekünk Spanyolország segíteni, Németország, Belgium, ezen országokra gondolok, ahol többé-kevésbé decentralizált a pénzgazdálkodás, és mindenképpen az a cél, hogy az állampolgárok a lehető legnagyobb hasznát élvezhessék ezen alapoknak. Tehát az itteni vita, azt szeretném tudni, hogy valamilyen úton, módon ö, élvezhetné-e a spanyol tapasztalatok gyümölcseit, hiszen különböző ö, híreket hallhatunk, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen veszély. Mielőtt még az államtitkár úrnak megadom a szót, szeretnék én is egy kérdést feltenni, és utána negyed óránk lesz arra, hogy válaszoljon a kérdésekre. Elolvastuk tehát a számbevőszék jelentését a 2008-as költségvetésre vonatkozóan. Ahogy már kollégáim elmondták, még mindig elég sok és igen súlyos hiba történik. A szabálysértésekről is már beszéltünk. Az első kérdésem az, hogy mit tesz a tanács azon tagállamokkal kapcsolatban, amelyek már túl régóta és túlságosan gyakran a költségvetés, az európai költségvetést nem szabályszerűen használják fel. Tehát milyen megelőzési és milyen ö, büntetési intézkedéseket terveznek azért, hogy a tagállamok együttműködésén javíthassunk. Esetleg ö, több ö, autonómiát kellene adni a tagállamoknak, valamilyen módon meg kellene erősíteni az intézkedéseket. Államtitkár úr. Hát Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a megjegyzéseket. A megjegyzéseik, tisztelt képviselők, szinte ö, egymást átfedő megjegyzések, ezért átfogóan válaszolnék. Én az üzenetemben, amelyet a tanács üzeneteként elmondtam önöknek, az volt, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy a közösségi költségvetéssel való gazdálkodáson még javítanunk kell. Úgy látom, hogy egyetértünk a kiinduló pontban. Minnyáján úgy gondoljuk, hogy van még hely a javulásra. Ugyanakkor elővigyázatosnak is kell lennünk, nem szabad összetévesztenünk azt, hogy van még lehetőség a javításra, javulásra, de nem szabad a ló másik oldalán túlzottan, demagóg módon eljárnunk, és azt mondanunk, hogy semmiféle gazdálkodási problémánk nincs, vagy azt mondanánk, hogy elfogadhatatlan ö, problémáink vannak. Vannak aspektusok, amelyeken javítani kell, de azt nem mondhatjuk, hogy elégtelen ö, szintű lenne a kö, jelenlegi költségvetés gazdálkodás. Ha részletekbe menőben olvasok el a számbevőszék jelentésének eredményeit, akkor valóban a, a, a elég magas a, a hiba küszöb, viszont a valós bebizonyosodott hibák csak, csak 0,5%-ban valósultak meg, tehát valahol, amikor az a, a strukturális alapokról beszélünk. Maradjunk tehát valóban a tények talaján, és mondjuk ki azt, hogy most megalapítások történtek, de aztán ha részletekben menőbben olvasok el a megállapításokat, akkor nem is biztos, hogy olyan ö, sötét a helyzet. Ami az alapok nem megfelelő alkalmazását, esetleges ö, csalás eljárásokat illeti, hát a csalás esetében nulla toleranciával élünk, ez biztos, de nem szabad a hibát a csalással összekeverni van még tér a javításra, van még lehetőség, kell is javítani, de nem szabad azt mondanunk, hogy a költségvetés gazdálkodás nem lenne megfelelő. Ez nem így van. Nem állíthatjuk ezt, és nem azt sem mondhatjuk, hogy az Európai Unió költségvetését teljes mértékben sikeresen valósítjuk meg. Tehát sem egyik, sem másik állítás nem teljesen helyén való. Aztán, hogy vannak-e hibák? Igen, vannak hibák. Követtek el hibákat, ezt mondja ki a tanács, de miért történtek hibák? Azért, mert a dolgok nem ideálisak és nem tökéletesek, de én azt mondom, amit a számbevőszék elnöke is elmondott ezen problémákról és ezen hibákról. Nem a tanácsot idézem, a, a számbevőszék elnöke azt mondja, hogy számos olyan területen, ahol a hiba szint magas, a számbevőszék azt is tapasztalja, hogy a jogszabályi és administratív kontextus annyira összetett, hogy ez nem is lehet másként. Az egyszerűsítés folyamatosan prioritást képez és a számbevőszék ajánlást fogalmaz meg, arra, arra tekintettel, hogy hogyan kell ezen javító intézkedéseket megoldani, a kulcs szó az egyszerűsítés. Az egyszerűsítés helyett én inkább rugalmassággal élnék, egyszerűbben alkalmazható szabályokat kellene foganatosítanunk, nem több ellenőrzésről, hanem automatikusabb, eh, előreláthatóbb ellenőrzésekről szólnék én. A mi országainkban is ilyen ellenőrzési rendszerek működnek, amelyek jól és rugalmasabban működnek, mint az EU szintjén ha vannak jó példák az EU egyes országaiban, akkor képesnek kell lennünk arra, hogy az Európai Unió szintjén is foganatosítsuk, és megvalósítsuk ezen eljárásokat. A prioritást képező terület mindenképpen az egyszerűsítés, amit én inkább nagyobb rugalmassággal, rugalmasságnak neveznék. A regionális szakpolitika szakminisztereje is így fogalmaztak. Felhívást intéztek arra, vonatkozólag, hogy az egyszerűsítés legyen a prioritást képző ö, politika, és a múlt heti miniszteri ülésen is megfogalmazódott ez az igény. Konkrét kérdésekre térjünk most át vajon az ECOFIN-en minden miniszter mellette szavazott-e vagy sem. Hát az ECOFIN egyhangúan szavazott, egyetlen ország sem fejezte ki az ellen szavazatát. Nem tudom, hogy a képviselőtárs honnan hallotta ezen plegykákat. Ami a nemzeti ami az ECOFIN, ami az ecofin illeti, ott azt tudom mondani, hogy azon nemzeti nyilatkozatok, nemzeti irányítási nyilatkozatok, amelyek léteznek, ezek hasznosak. Önkéntes alapon adják be a tagállamok és vannak olyan országok, ahol a nemzeti irányítási nyilatkozák problémát okoznak az ország struktúrája, administratív helyzete miatt. Nem csak a tanácsot idézem én most, hanem egy példával is szívesen élnék Spanyolországból, decentralizált struktúrájú a spanyol ö, állam, ezért a nemzeti irányítási nyilatkozatok igen ö, nehezen megvalósíthatók, hiszen számos illetékes hatóság működik egyszerre. Megpróbáljuk minden esetre elősegíteni a nemzeti nyilatkozatok ö, megfogalmazásának lehetőséget, de semmiképpen nem szeretnénk ö, ráerőltetni bizonyos államainkra ezen nyilatkozat megtételét, olyan államokra, amelyek számára ez nehézséget jelentene. Most A közlekedési lámpával kapcsolatban nem Spanyolország vagy Olaszország a kapott piros lámpát igazából. Aztán következő kérdés, hogyan tudunk tovább haladni az elkezdett úton? Számos lehetőség van erre. Az egyik ilyen út az eljárások egyszerűsítésében rejlik. Vannak olyan eljárások, amelyek mindenképpen javíthatók még és ez irányba kell, hogy előrelépjünk. Mindezeken túlmenően emlékeztetni szeretném Önöket arra is, hogy az intézmény együttműködés eh, igen gazdag, az, eh, az OLAF eh, is, és számos más intézmény dolgozik még egy területen a, bizottságon kívül, és fel kell használnunk minden egyes intézmény munkáját azelőtt, hogy megpróbálnánk feltalálni újra a spanyol viaszt. Úgyhogy talán önök is átlátják, hogy hogyan lehet még javítanunk a, az európai költségvetés gazdálkodásán és irányításán. Egy másik kérdés is elhangzott, amely egy kényes kérdés. Milyen politikai kapcsolat van az Európai Parlament, valamint a nemzeti ö, politikai ö, döntéshozók között. Egy új ö, új helyzet állt elő, és át kell látnunk, hogy az új helyzetben ezen kapcsolatok, viszonylatok hogyan is alakulnak. Át kell azt is gondolnunk, hogy milyen módon lehet ezt az új kapcsolatrendszert az Európai Parlament és a nemzeti különböző hatóságok között megszervezni. Hogyan lehet az Európai Uniót és a, nemzeti, a nemzetállamok alkotmányait megfelelő viszonylatokban kezelni. Az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek kapcsolatrendszere is át kell, a kapcsolatrendszerét is át kell gondolnunk, valóban a szabályok megváltoztak, és át kell gondolnunk, hogy hogyan is működhet mindez az új helyzet. Nagyon köszönöm a megjegyzéseiket, köszönöm a párbeszédet, érdekes volt számomra a párbeszéd, osztunk bizonyos aggályokat, önök és a tanács is, de szeretném kihangsúlyozni a tanács álláspontját, mely szerint tovább kell dolgoznunk, Előre kell lépnünk együtt, a fontos az, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kart-karba öltve dolgozzon az európai alapok megfelelő gazdálkodásának és irányításának javítására. Ezt az üzenetet küldik az ECOFIN miniszterei is, és tudatában vagyunk annak, hogy fontos szerepünk van abban, hogy a javító intézkedéseket mi is foganatosítsuk, de semmiképpen ne legyünk borulátók, hiszen van, amin tudunk javítani, de nem kell annyira kritikus szellemmel olvasnunk mindezt, hogy magát az alapszakpolitikákat megkérdőjelezzük, mint a KAP vagy más szakpolitikák, amelyek észszerű módon működnek, és meg kell azokat őriznünk. Ezt szeretném, mint üzenetet továbbítani. Folyamatosan, alkotó módon, építő módon dolgozzunk tovább. Ne kérdőjelezzük meg a már meglévő megállapodásokat. Van egy olyan közös alapunk, amelyre építhetünk az EU-ban. Köszönöm la persona del ministro. Köszönöm. Okanya úr. Most pedig akkor napirendünk ötös pontjához érünk, a 2008-as mentesítés az EU költségvetésével kapcsolatban. Harmadik szekcióról van szó. Szemeta biztos úr megérkezett, és Andor biztos urat is még várjuk, most pedig visszaadom a szót az előadónak, Liberacki úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Az államtitkár úr már bemutatta a helyzetet, és ez nagyban megegyezik azzal, amit én már elmondtam, de szeretnék néhány kérdésre visszatérni azzal kapcsolatban, amit az államtitkár úr mondott. Először is semmilyen csalásról nem történt említés. Az én jelentésemben semmilyen csalásról nincsen szó a 2008-as költségvetés gazdálkodásával kapcsolatban. Ezt tisztáznunk kell. És semmit nem mondunk arról sem, hogy bármilyen ö, szakpolitikát, mezőgazdasági vagy kohéziós szakpolitikát megkérdőjeleznénk. Itt egészen másról van szó. Itt a költségekről van szó, és az eredményekről. Itt a költségvetési megbízhatóságról van szó, és a pénzügyi eszközök felhasználásának a minőségéről. Ezért szeretném kiemelni azt, hogy mi azt mondjuk, hogy javul a helyzet az euróra vonatkozóan általában véve. De vannak fenntartások, és ezeket a jelentésben el lehet olvasni. Az egyik fenntartás az a ö, sebességre vonatkozik, túlságosan lassú a javulás. 20 év és 3 hónap kellene a jelenlegi tempóban ahhoz, hogy a 2%-os hiba arány alá kerüljön a költségvetési gazdálkodás, tehát ez túlságosan lassú javulás. Második dolog, amit egyértelműen szeretnék kiemelni, és szeretném, hogyha a bizottság erre reagálna, van-e lehetőség az év vége előtt arra, hogy választ kapjunk arra vonatkozóan, hogy a nemzeti nyilatkozatokra lehetne egységes módszertan metodológiát kidolgozni. Már hallhattunk arról, hogy ezek léteznek, ezek a nemzeti nyilatkozatok, és erre egyértelmű választ szeretnénk. Lehetséges-e ezt megkapni? Második megjegyzésem, egyértelmű választ szeretnénk az eljárások egyszerűsítével, egyszerűsítésével kapcsolatban, különösen a strukturális és kohéziós alapokra vonatkozóan, valamint választ szeretnénk az előre kiadott, kifizetett összegekre vonatkozóan is kapni. Mi történik azokkal az összegekkel, amelyeket a kormányok már megkaptak? Ezeket el is költötték? És hogyan költötték el? Úgy, hogy a jelenlegi költségvetési helyzeten javítsanak, vagy ö, úgy ö, használták fel ezeket, ahogy azt valóban kell. Ezzel kapcsolatban ö, van némi fenntartásunk a 11%-os hibaarányra vonatkozóan, ez már évek óta így van, és továbbra is túlságosan magas ez a hibaarány. Ami a külső fellépéseket illeti, itt a hiba arány 43 százalék, még rosszabb itt tehát a helyzet. minden esetre a tagállamoknál 11%-os a arány. És azt gondolom, hogy ezen mindenképpen lehetne javítani. Tehát, miután a részleteket ismerjük, a bizottságot kérném, hogy válaszoljon arra, hogy mennyi időre van szüksége a bizottságnak arra, hogy előálljon egy olyan anyaggal, egy munkadokumentummal, és egy akciótervvel, amely valóban hiteles is lenne. Kaptunk már korábban egy hasonló tervet, és ezt hivatalosan a bizottság jóvá is hagyta. Azt hiszem, hogy semmilyen nyomonkövetés nem történt ezután, és nem sikerült javítani a dolgokon. Tehát még egy további tervre lenne szükségünk, amelyben egyértelműen kimondja az Európai Bizottság, hogy hogyan koordinál a bizottsággal, a biztosokkal. Horizontális koordinációra van szükség, ami az EU alapok ö, elköltését illeti. Másodszorban milyen intézkedéseket javasol a bizottság, tehát ütemterv, megvalósíthatóság. Itt most a költségvetési gazdálkodásról beszélek, és azt gondolom, hogy a bizottságnak meg kellene hallgatnia mindezt. Tehát, hogy ezen alapokat évek során hogyan építjük fel, és utána az derül ki róluk, hogy nem úgy használják fel őket, ahogy kellene. Ezen összeg 14%-kal nőtt 2008-ban, és elérte az 155 milliárd eurós összeget, ami azt jelenti, hogy nem működik a rendszer ami a nemzeti nyilatkozatokat illeti, és a módszertant. 2010-ig ki lehet-e dolgozni egy ilyen egységes módszertant? Erre most tudnak válaszolni, vagy még pár hónap kell ahhoz, hogy megkapjuk ezt a választ? Hogyha ez így van, akkor talán le kellene egy pár hónapra állítani a mentesítési eljárást, amíg meg nem kapjuk a bizottságtól erre a választ. További probléma. A politikai és közigazgatási felelőssége a bizottságnak. Ezzel kapcsolatban azt szeretnénk, és a jelentésemben is ezt kimondom, hogyha a bizottság tényleg felelősnek érezné magát az EU politikai céljaival kapcsolatban. Az Európai Bizottság nem egyedül elszigetelten áll és működik. nem csak arról van szó, hogy a bizottság önmagában milyen helyzetben van. A bizottság egy eszköz, amelynek segítenie kell az európai közösségen abban, hogy a céljait elérje. Ami a visszafizetésekkel kapcsolatos problémát ö, illeti, itt nem azért mutatjuk be ezen számokat, hogy önmagáért beszéljenek, hanem azért, mert így szeretnénk elérni, hogy mindenki tudja, hogy mi a helyzet, hogy mire használják fel, hogy mire irányozzák elő az összegeket, és hogy a tagállamok hogyan használják fel ezen eszközöket. Biztos úr, mennyi időre van szüksége állítsuk-e most le a mentesítési folyamatot, és várjuk-e meg, amíg visszajön utána, és erre válaszol. Az új parlamentben mi szeretnénk, hogyha az új bizottsággal elkezdhetnénk a közös munkát, és szeretnénk, hogyha mindezt egyértelmű alapokkal kezdhetnénk, ami a költségvetés végrehajtását illeti. És egyértelmű szabályokat szeretnénk a költségvetési perspektívákkal kapcsolatban is mi ezt várjuk, és azt hiszem, hogy a kollégáim ebben támogatnak engem. Különösen, ami a többi előadót illeti, mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a bizottság egyértelműen állást foglalna. Most itt az ötös pontról beszélek, az ötös valójában üres, itt semmi nincsen. Hát ez mit jelent? Akkor most állítsuk le a mentesítési eljárást, vagy folytassuk? Beszéljünk most erről? Mi erre választ szeretnénk? Grazie all'onorevole Liberalski. La... Igen, köszönöm szépen, Liberalski úr, és ezzel Hán biztos úrnak adom meg a szót. Mr. President, thank you. Honorable members of... Tisztelt elnök úr, Andor biztos úr szólalt hozzá, ez eh, szól hozzá. Hölgyeim és uraim, hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondjak azért, hogy eh, megbizatásom első felszólalását pont önök előtt tartatom. Nagy öröm, hogy itt lehetek ma, mert az a hír, amiről beszámolhatok, az igazából jó. Hosszú éveken keresztül rossz hírek voltak, és ön is helyesen mutatott rá arra, hogy a közös igazgatási politika közös felelősség. Óriási jelentősége van ennek a saját szempontjaim alapján, és ezt a meghallgatáson is elmondtam. Ha elhatároztam, hogy ha, szigorú intézkedéseket hozok annak érdekében, hogy ezeket helyreállítsuk. Higgyék el, hogy a bizottság akcióterve gyümölcsöző. Az akcióterv hatás jelentésével kapcsolatban is látható már a folyamat előrelépése. Az Európai Parlament ajánlásai a mentesítési eljárás, a 2006-os mentesítési eljárás során már ezzel kapcsolatban láthatóak voltak. A bizottság azóta nagyon szigorúan valósított meg minden bejelentett lépést, és rendszeresen beszámoltunk az önök bizottsága, szakbizottsága és a plenáris előtt is erről. Milyen eredményei vannak mindennek? Négy komoly akcióról és annak eredményeiről szeretnék beszámolni. Egy a bizottság 50 auditot végzett a, a rendkívül kockázatos irányítási nél a gyengébb irányítási és ellenőrzési rendszereket állapítottuk meg, és itt magasabb volt a rendellenességek aránya. Ezzel Azonban az, e, az ellenőrzési eljárással meghatározhatók voltak a problematikus területek, és továbbra is folytatjuk ezt az igen fontos ellenőrzési eljárást a vonatkozó főigazgatósággal együtt másodszorban. Javítottuk a pénzügyi korrekciós és felfüggesztési eljárásokat az, a gyorsabb számítások érdekében harmadsorban. Megerésettük a számvevőszék 2006-os jelentésében meghatározott hibák helyreállítását, és végleges álláspontot hoztunk a, az, a rendellenességekkel kapcsolatban. A hiba kijavításnál szigorúak leszünk. Ez a három akció már látható hatást mutat. A pénzügyi korrekciók 8,2 milliárd euróra eurószegre jutottak Görögországban, és az akcióterv megelőző 7 éves időszak alatt sem volt összesen ennyi. 2000 és 2009 között 7,2 milliárd euró volt ez, ugyanez az összeg, ezzel lényegesen sikerült csökkenteni az EU költségvetés veszteségeinek kockázatát. Határozottan válaszoltunk a rendszer hiányosságaira a tagállamokban, és végül pedig a pénzügyi korrekciók a tagállamok számára is fontosak, hiszen így lehet az EU alapok jövőbeni téves irányítását, rossz irányítását elkerülni. A legfontosabb preventív akció a 2007-2013-as periódusban a megfelelési értékelések és a nemzeti audit stratégiák, amelyeket a tagállamoknak kellett benyújtani. Nagyon fontos beruházás ez az irányítási és számviteli rendszerekbe, és ezzel biztosítható az, hogy a belső kifizetések elindulhassanak. Tapasztalatunk optimizmussal tölt el. Megvannak az első jegylei már annak, hogy a műveletek rendellenességei a 2007-2013-as programban csökkentek. Javult a végrehajtás. Miért gondoljuk ezt? A bizottság szolgálatai ellenőrizték a jelenlegi periódusban 2009 májusáig beérkezett fizetésigazolásokat. A számvevőszékkel a, DA, a DAS alapján a hibahatárokat próbáltuk meghatározni. Az előzetes eredmények alapján a mostani hibahatár lényegesen alatta van a 2006 megszabott megelőző periódus hiba határának. E természetesen még jobbak lehetünk. A preventív intézkedések már pozitív eredményeket kezdtek hozni, még akkor is, hogyha óvatosan kell ezeket értelmeznünk, hiszen a mintavételi populáció csak 15 tagállamból származik, mert nem mindegyik tagállam adta be a kiadási elszámolásokat 2009 májusáig. A korábbi programok alapján azt láttuk, hogy a hibahatárok kockázata magas volt. Ezt a különböző pénzügyi korrekciók és ellenőrzések következtében sikerült csökkenteni. A következtetéseink ez alapján az, hogy pozitív eredményeket sikerült minden három programperiódusban a korrektív intézkedésekkel elérni. A félidős jelentés alapján pedig a bizottság láthatóan eh, eh, javította a közös eh, igazgatással kapcsolatos felelősségét az alap lefektettük a hiba határok kockázati csökkentésének alapjait, és hangsúlyozni kívánom ezzel kapcsolatban azt is, hogy munkánk még nem érhet itt véget. A napi munka, felügyeleti munka részévé kell ezeknek az akcióknak, lépéseknek válni. Ezzel pedig szeretném átadni a szót Andor biztos útnak. Köszönöm szépen. Grazie, do la parola al commissario Andor. Köszönöm szépen, a biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm én is, biztos úr, igen, tisztelt képviselők. Azzal szeretném én is kezdeni, amit Hán biztos úr is elmondta, hogy rendkívül jó lehetőség az, hogy itt lehetünk egyrészt arra, hogy találkozzunk a képviselőkkel, és arra is, hogy kiemeljük, hogy milyen fontos a biztos, bizottság számára, hogy egy ilyen fontos pénzügyi eszközzel foglalkozzon. Konkrétan nálunk ez a szociális alap, amelynek körülbelül 10 milliárd eurós a költségvetése évente. Amikor barozó elnök úr a szociális ügyeket, a foglalkoztatást és a és a befogadás ö, ö, kérdéseit ajánlotta fel nekem, akkor már akkor is tudtam, hogy milyen fontos a költségvetés szempontjából ez a terület. A tagállamok feladata, hogy a programokat ezen alapból kezeljék, ugyanakkor a bizottság az egyedüli felelőse az ezen összegek megfelelő felhasználásának, és arra vonatkozóan is a bizottság a felelős, hogy a megfelelő mechanizmusokat kidolgozzák és az előző feladatkörömből is tudom, hogy milyen fontos, hogy megfelelő kontrollfunkciókat dolgozzunk ki, és ugyanezt az álláspontot képviselem a bizottságon belül is. Tehát nem csak, hogy tudom, hogy ez milyen fontos, ugyanakkor nagyon örülök is annak, hogy ezt a feladatot megkaptam, és ami a külső ö, auditorok, ö, tehát a szemvevőszég és a mentesítési hatóság feladatát illeti, nagyon örülök annak, hogy már ilyen korán erről itt közösen beszélhetünk. Ahogy azt Johannes mondta, Johannes mondta, a célkitűzéseket sikerült elérni, és pozitív az eredménye a mindhárom programozási időszaknak. Ami a 94-99-es időszakot illeti, a bizottság szolgálatai a felügyeletet leginkább a pénzügyi korrekciók elfogadására irányította. A bizottság a pénzügyi korrekciókat 864 millió euró értékében adott ki, és a 2000 elnézést 2008 és 2009-es éves időszakra. 2006 eh, eh, A 2006-os eh, évtől induló programozási periódusnál a bizottság nyomon követte a helyreállító és korrektív intézkedéseket annak ére, E, érdekében, hogy az Európai Számvevőszék és a bizottság által feltárt e, hibákat e, korrigálja. Ennek érdekében a pénzügyi korrekció 2,9 milliárd euró értékben 2008 és 2009-re összességében került alkalmazásra a 2,1 milliárdos 8 éves periódus korrekciója kívül. A bizottság erőfeszítései ezen kívül lényegesen javították a tagállamok jelentéstételi rendszerét is. A bizottsági szolgálat aktualizálja az éves összefoglalók rendszerét is, és megerősíti, hogy a tagállamoknak ennek potenciális többletértéke van, akkor, hogyha megfelelő formában és időben hajtják azt végre. A 2000-2006-os programok mentesítését már ebben a formában végezték. A 2013 évig, 13-as évig tartó programozási periódussal kapcsolatban a különböző megfelelési irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint a nemzeti ellenőrzési stratégiák megfelelőségét vizsgálja a bizottság, mielőtt a kifizetésekre sor kerülhet. A 2007-13-as költségvetési időszak Kód több szempontból hallósítottuk össze, hasonlítottuk össze a korábbi időszakkal. Az első előrelépések már 2009-ben láthatók voltak. A jogosultságok potenciális hibaszázalékát csök, hibáinak csökkentése érdekében az általánydíjakra vonatkozó nyilatkozatokat az egységes össze, költségeket és az egyszerűsített elszámolásokat vizsgáltuk át. A bevételgeneráló projekteket, a, rész, a részes projekteket is felülvizsgáltuk. Elnök úr, tisztelt képviselők, a bizottság véleménye szerint az akciótervet teljes mértékben végrehajtottuk. Ennek ellenére egyértelműen fenn kívánjuk tartani azt a az aktualitást, illetve azt a lendületet, amelyel a felügyeleti kapacitásokkal sikerült eljutni, és szeretnénk ezzel a pénzügyi korrekciókat végrehajtani. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Do la parola al commissario Semeta, qualora Köszönöm szépen. Most Szemeta biztos úrnak adom meg a szót, hogyha kíván szólni. Thank you, Mr. President. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésre szeretnék csak vála- reagálni, amelyet eh, Liberácki az előadó vetett fel. Úgy gondolom először is, hogy három biztos jelenléte a mentesítési eljárásban egyértelműen azt mutatja, hogy az új bizottság kész testületként dolgozni, és kész a mentesítéssel kapcsolatos, mentesítési eljárással kapcsolatos felelősséget magára vállalni. Továbbra is e formában kívánunk dolgozni, erőinket egyesíteni annak érdekében, hogy meglegyen a folyamatban a megfelelő és szükséges fejlődés. A az akciótervek végrehajtására vonatkozó beszámolókat hallgatva egyértelműen látjuk talán, hogy a már meghozott intézkedések jelentős fejlődést eredményeztek az EU alapok felhasználásában. Szilárdan hiszek abban, hogy nem lesz húsz évre szükségünk ahhoz, hogy pozitív DAS-re jussunk. Épp ellenkezőleg remélem komolyan azt, hogy a közös munkánk, testületi munka során ezt a célt mielőbb elértjük. Önökkel együtt? Az akciótervel kapcsolatban. Talán emlékeznek arra, hogy Buzek parlamenti elnök úr jelenlétében arra kértek engem, hogy konkrét akciótervet mutassak be három hónappal kinevezésemet követően. Biztosíthatom önöket arról, hogy ez meg lesz. Be fogom terjeszteni megfelelő időben az akciótervet, konkrét akcióval, konkrét menetrenddel. Köszönöm szépen. Ezzel megnyitom a lehetőséget a rövid hozzászólások számára legkésőbb 5 óráig be kell fejezzük. Kreszle asszony, köszönöm szépen Hán biztos urat is üdvözlöm, remélem, nagyon örülünk annak, hogy végre hivatalba lépett a bizottság, és hogy tárgyalhatunk önökkel. Egyszerűen azt kérdezem, hogy komolyan gondolják ezeket a jelentéseket az, az eredményekről. Nem tudjuk, hogy a visszatérítésekkel mennyit kapunk vissza. A bizottság mondta, hogy ez meg az a tagállam már sorra került, és aztán utána majd, hogyha rákérdezünk, hogy mennyi lett a visszatérítés összeredménye, akkor lényegesen alacsonyabb az összeg, mint amit előre mondanak, úgyhogy legyenek nagyon óvatosak, milyen számokat emlegetnek. Ha a strukturális alapokat nézzük, 11 százalékot, 11 százalékos a rendellenes kifizetés, azaz az európai jog ellenében való kifizetés. Ez azt jelenti, hogy 2,7 milliárd euró a számvevőszék szerint, mint egy 7 éves időszakra vetítve, ugye nő vagyok, nézzék el, ne, nekem fejben nem tudok olyan jól számolni, de egy kicsit 20 millió, milliárd euró alatt van ez. Hogyha most megnézzük, hogy mi az, amit visszatérítettek ebből, 20 milliárd euró jogszerűtlen kifizetés, akkor, és mindössze 3,5 milliárd a visszatérítést, nos, sajnos ez az egy példám van csak, de talán másokat is lehetne említeni. Az a tagállam, amely a legtöbbet kapott, az 60 milliárdot kapott ez alatt az időszak alatt, 1,5 milliárd eurót fizetett vissza annak ellenére, hogy rengeteg rendellenesség volt, szabálytalanság, ez 3 százalék. A kérdés, minden tagállamban kialakult -e egy jól működő ellenőrzési rendszer, mert minden sokkal drágább ennél. Nem lehet azt állítani, hogy a dolgok jól működnek, hiszen eljött, és éppen ezért úgy gondolom, hogy végre eljött az ideje annak, hogy a, az eredményekről való beszámol, beszámolóknál azt is megmondjuk, hogy mekkora pénz jött vissza. Mikor jutunk el oda, hogy a, a számvevőszék végre egy új sémát dolgozik ki, a, a, a számvevőszék azt mondja, hogy nincsen erre szükség. Mikor remélhetjük azt, hogy végre valódi eredménybeszámolókra kerül sor? La commissione, prego. Köszönöm a bizottságtól, ki akar válaszolni. Ja, zunächst darf ich mich bedanken. Uh, erst einmal ich... Uh... Köszönöm szépen, én rám jutott most ez a szó. Tudom, hogy óvatosnak kell lenni a számokkal. Figyelni kell, hogy fenntarthatóan, tartósan helyesek legyenek, ezért valóban óvatos és visszafogott leszek, ahogy ön is jelezte. De mindabból, amit ebből láttam és amit megértettem eddig, úgy gondolom, hogy a végrehajtás szignifikáns jelen, ö, fejlődést fog mutatni. A fenntarthatósága az intézkedéseknek azonban csak ez évtől lesz látható. Ahogy önök is tudják, van némi eltolódás a programperiódusokkal, úgyhogy jelentős mértékben a, az akcióterv célkitűzéseit csak már az év során kezdjük tudni, a programozási időszak bizonyos eltelte után tudjuk megkezdeni ellenőrizni. De nagyon fontos, hogy azt látjuk, hogy lényegesen csökken ez a hibarány egy tizedes jegyű, egy számjegyűve. A többi kérdésre pedig Hán főigazgatónak adom meg a szót. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Mindenek előtt uh, hadd emeljem ki, hogy amikor a számvevőszék által használt módszert használjuk, azt hiszem, hogy a számvevőszék tagjai is felhívták erre a figyelmet, akkor nem megfelelő ezt közvetlenül ezt a számot, ezt a hibarány számot szám, pénzösszegé átalakítani, hiszen ez abból adódik, hogy a szemvelőszék milyen módszert használ, és nem megfelelő, nem jó dolog az sem, hogy így az évek során összeadjuk ezeket az összegeket és ezeket a pillanatképeket, amelyeket a szemvevőszék megvizsgál a rendszerében. Éppen azért úgy gondolom, hogy ilyen módon nem járhatunk el. Mi eddig úgy próbáltunk eljárni azért, hogy egyetemű pontos képet kapjunk, az az volt, hogy először is megnézzük, hogy miután egy időszakot lezártunk, és az összes korrekciót megtettük, mi a fennmaradó, ezek után fennmaradó hiba arány, és egyedüli időszak, amelyre ilyen számaink vannak, az a 94-99-es időszak. Hán biztos úr is elmondta, hogy ezen időszakkal kapcsolatban az eredményeket az eredmények azt mutatják, hogy ezen arány sokkal alacsonyabb, mint az elhangzott 11 százalék. Ennek ellenére azért, hogy biztosak lehessünk abban, hogy ez nem csak egy egyszerű, egyszeri eset, ugyanezt meg fogjuk tenni a következő, a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra vonatkozóan is, miután lezártuk ezt az időszakot, és ezért felkértük a szemvevőszéknél a kollégákat, hogy ezt együtt tehessük meg, és hogy dolgozzon ki erre vonatkozóan egy módszertant. Még valamit megtehetünk, és megpróbáltunk megtenni, ez a következő. Megpróbáltuk megnézni, hogy a közelmúltbeli kiadásokkal mi a helyzet. A közelmúltbeli kiadásoknál itt a 2007-2013-as időszakra gondolok, Tavaly megpróbáltunk egy ilyen mini megbízhatósági nyilatkozatot kiadni, ugyanolyan módszerrel, mint amelyet a számvevőszék alkalmaz az akkor éppen rendelkezésre álló, tehát tavaly össze rendelkezésre álló adatok alapján. Itt megint csak tehát az új időszakra vonatkozóan a kiadásokkal kapcsolatban az összes megelőző intézkedések után a hiba arány megint csak sokkal alacsonyabb, szerencsére sokkal alacsonyabb, mint 11 százalék. Természetesen ebből arra tudunk következtetni, hogy azért egy kicsit mégiscsak derülátóbb a mi véleményünk a jövővel kapcsolatban. Ez persze messze nem azt jelenti, hogy csökkenteni kellene az erőfeszítéseinket. Ami a korrekciókat illeti, több forgatókönyv között kell különbséget tenni. Először is azon korrekciókra is gondolhatunk, amelyet maguk a tagállamok hoznak, és hogy ilyen korrekciók milyen összeget érintenek, és valóban ezen korrigált összegeket utána a tagállamok megint felhasználhatják a kiadásoknál. Ugyanis persze az a célunk, hogy a fejlesztési kiadásokat a helyszínen korrekt módon költsék el. A második lehetőség az, hogy a bizottság az, amely hibákat talál, ezen hibákat megbeszéli a tagállamokkal, az adott tagállam elfogadja a bizottság becslését és értékeit, és saját maga kijavítja a problémát, ekkor megint csak nem vészel ez az összeg a tagállam szempontjából. És az utolsó lehetőség az, hogy a bizottság egy ilyen hibát talál, a tagállam nem ért egyet azzal, hogy ezt a hibát ki kellene javítani, korrigálni kellene. Így módon a bizottság egy nettó korrekciót alkalmaz az adott tagállamra vonatkozóan. Ebben az esetben ez az összeg a tagállam számára elvész. 2000-ben a rendelkezésre álló, a 2008-2009-ben rendelkezésre álló adatok alapján körülbelül 3,8 milliárd eurós volt ezen korrekciók összege az egész rendszerben, tehát a tagállamok és a bizottság módszereivel összesen, és ez a nyolc évvel azelőtti időszak összegének körülbelül megfelel, hiszen az akkor 3,5 milliárd euró volt. Ezen információk állnak a rendelkezésünkre, és természetesen ezt mi átadhatjuk önöknek is, és ezen információt megtalálhatják majd az akciótervről szóló jelentésben is. Olajjál. Köszönöm, Ayala asszony. Bueno, agradecerle, bueno, agradecerle, presidente, la invitación y la oportunidad que nos da desde luego. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr, hogy megadta a lehetőséget arra nekünk, hogy az új biztosokkal találkozhassunk és feltehessük a kérdéseinket számukra. Köszönöm szépen a megadott tájékoztatást, február 18-a táján megkaptuk a jelentést, volt tehát időnk arra, hogy érdemben tanulmányozzuk a jelentést, a cselekvési tervvel kapcsolatos anyagokat is. Amit érdekes lenne megtudnunk, az az, hogy átláthassuk, hiszen a, az államtitkár úr is utalt már erre, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a lehetséges és valóban bebizonyosodott hibák között, tehát a potenciális és valós hibák között. Jó lenne, hogyha a számbevőszék egy olyan módszert alkalmazna, amely kompatibilis így az állampolgárok számára is világos és félre nem érthető lenne a helyzet. Szeretném, hogyha a bizottság is erről a közös munkáról többet tudna még nekünk mondani, az intézmények, európai intézmények, az európai számvevőszék között egy közös módszertan kidolgozásáról. A számvevőszék azon illetékesei, akik a felmentéssel foglalkoznak, Elmondták nekünk, hogy milyen arányú a kiadások ö, száma a, a mezőgazdaságban, ö, valamint az, a strukturális alapokban. Milyen ez az ellenőrzött kiadási arány? a, a, a, a bizottságot is érdekli -e ez a kérdéskör? úgy, mint a számvevőszéket. A mezőgazdaságban új mechanizmusok bevezetéséről van szó, de hát ott azoknak költségtényezői is lesznek, és milyen a költséghaszon arány egyébként ezen új mechanizmusok bevezetésével kapcsolatban, ami a strukturális alapokat illeti, vajon ezzel az új módszerrel jobb eredményeket fogunk elérni? Valaki a bizottság részéről kíván-e válaszolni? Maybe I will start and my colleague will, colleagues will continue. Akkor én kezdem, és kollégáim talán folytatják. A legutolsó kérdéssel kapcsolatban a kiadás ellenőrzéssel nagyon fontos ez, és talán önök is tudják, hogy most készítjük elő azt a rendszert, amire önök is utaltak, és a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan becsüljük meg a költségszinteket és azokat a, a juttatásokat, amelyeket biztosítunk. Ez alapján tudunk majd elfogadható kockázati szintet javasolni. A munkát májusban, az új rendszerre májusban indulunk el, és végig fogjuk nézni a különböző szakpolitikai intézkedések tételeit. A javaslat véglegesítésére, bocsánat, a javaslatot a kohéziós alapokkal fogjuk véglegesíteni, befejezni, és nagy valószínűséggel 2011-ben eh, fogjuk az egészet befejezni. A bizottság és a számvevőszék közötti együttműködéssel kapcsolatban elmondhatom, hogy ez nagyon szoros. Személyesen az a szándékom, hogy ezt a fajta munkát folytassuk, hiszen az az általános célunk, hogy minden intézménnyel, a bizottság, a számvevőszék, a parlament és a tagállamok erősítsék együttműködésüket. Köszönöm szépen. Csatlakozhatok tulajdonképpen ehhez, hiszen valóban folyamatosan kapcsolatban vagyunk a, a számvevőszékkel, a különböző problémákat folyamatosan tárgyaljuk, és ezek között mindig szerepel a közbeszerzések kérdése. Manié kollega nagy örömömre ezért kezdeményezte, hogy szorosabban együttműködjön a két főigazgatóság, és tulajdonképpen így ennek a területnek a fejlesztését, javítását is elérhetjük. Nagyon sok hiba underground, a föld alatti formában jelenik rejtve meg. Ez az alkalmazással kapcsolatos nehézségeket jelenti. Fontos lenne, hogyha a, az előírásokat megfelelő formában értelmeznénk, ehhez valószínűleg képzésre van szükség. Sok hibát lehetne így elkerülni. Grazie, onorevole Stiles. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolgot szeretnék mondani. Liberacki úr jelentésében úgy gondolom a javaslat nagyon jó, nagy érdeklődéssel olvastam, és nagyon sok remek dolgot találtam benne. Üm, ehm, teljesen egyetértek önnel abban, hogy nagyon jól együtt lehetne működni a bizottsággal. Kettő a számvevőszékkel kapcsolatban hadd mondjak valamit, mert Liberácki úr ugye kritikus a számvevőszékkel. Meg kell, hogy mondjam, hogy én magam is néhány módosítót be fogok majd nyújtani, de úgy látom az elmúlt évek alapján, hogy mindaz, amit a számvevőszék elért, ahogy fejlődött az elmúlt évek során, az a jó irányba halad Gratulálnunk hozzá, gratulálnunk kell hozzá, hiszen tulajdonképpen a legutóbbi évek munkája alapján a közlekedési lámparendszer bevezetésével a piros, sárga, narancssárga, kicsit más, mégiscsak megfelelő irányba haladunk, és kiderül, hogy milyen hiányosságok vannak a az országokban, és mivel most amúgy is téli olimpia van, ott is érmeket adnak. Én úgy gondolom, hogy a számvevőszéknek az én pártom aranyérmet adhat, hiszen nagyon jó munkát végzett, és nagyon sajnálom, hogy a számvevőszék vezetője elhagy minket, kiváló volt az együttműködés. A harmadik dolog, három biztos van a teremben, egyik őjüket Eh, nagyon jól ismerjük a meghallgatásból, és a másik kettő pedig most először van itt előttünk. Úgy gondolom, hogy a bizottságban néha elhangzik az, hogy a költségvetés ellenőrző bizottságban ülnek azok a csúnya gonosz kritikus emberek, akik a mi Európai Uniós bizottsági munkákat egyre terhesebbé teszik. Mi pedig itt a biz- eh, pedig be kell, hogy bizonyítsam, hogy hihetetlenül kedves emberek vagyunk. Nagyon konstruktívak, a jó ügy érdekében, igen magas tisztviselők is ülnek itt a főigazgatóság goktól, és nagyon jól tudják ők is, hogy ugyanitt a kokóbuban valóban néha kemény és kritikus vitát folytattunk, de csak a dolgok javulását értük el vele. Hadd mondjam a három biztosnak, mivel, a három biztosnak, mivel most itt vannak, és a másik 24-nek is tulajdonképpen, hogy szeretném, hogyha a figyelmüket a Liberácki úr jelentésében a 36-tól 42-es paragrafusig bekezdésig tartó részekre külön figyelmet fordítanának a nemzeti irányítási nyilatkozatokra. A parlament úgy véli, hogy ami e területen zajlik, az, az változásokért kiállt. Fontos, hogy a nemzeti irányítási nyilatkozatok rendszerét tovább vigyük. De e, Liberacki úr a 38-as, 39-es bekezdésben egyértelműen jelzi a Lisszaboni e, bekezdéssel kapcsolatban, hogy a tanácsnak új iránt, jó iránt kell mutatnia. És meg kell, hogy mondjam biztos urak, hogy a reakciójuk erre vonatkozóan a 36-tól 42-esig e, tartó pontokra rendkívül fontosak. Tehát Tudnunk kell, hogy ez kihívás kérdés marad-e, vagy pedig nyomást tudunk-e gyakorolni annak érdekében, hogy jó irányba forduljanak e területen a, a dolgok. Ez tulajdonképpen a kérdésem Liberecki úr ezen pontjaival kapcsolatban. Ki szeretne a bizottságtól válaszolni a kérdésekre? So, if ha megengedik, akkor én kezdeném. Először is, hogyha a személyes véleményét szeretnék megismerni, én támogatom a nemzeti nyilatkozatokat, és azt hiszem, hogy ezzel lehetővé tesszük, hogy egyértelműen sikerüljön javítani a jelenlegi helyzeten. Ugyanakkor realistának kell maradnunk. Ami ezen fogalom végrehajtását, bevezetését illeti, ahhoz egy megfelelő jogi keretre lenne szükség a pénzügyi szabályozás tekintetében. És a Lisszaboni alapszerződés alapján ez a parlament és a tanács közötti együttdöntés folyamat alá kerülne. Úgyhogy mindenképpen nagyon elővigyázatosnak kell lenni azért, hogy megfelelő pénzügyi szabályokat vezessünk, mutassunk be, amelyeknek a segítségével ezen jogszabályalkotási folyamaton ez végigmehet. Itt nem csak a nemzeti nyilatkozatokról van szó. A célunk az az, hogy nagyon fontos, jelentős javítást tudjunk javasolni a pénzügyi szabályozás tekintetében. És úgy gondolom, hogy közös célunk az, hogy ezen módosítókat a lehető leghamarabb el is fogadjuk. Egy javaslat elhangzott arra vonatkozóan, hogy az éves összefoglalókra vonatkozóan megerősítsük a követelményeket, és hogy ö, szabványosítsuk az információkat, amelyek ezekben megtalálhatóak. Ezen kívül gondolkozunk annak a lehetőségén is, hogy hogy egy ilyen megbízhatósági ö, nyilatkozatot kérjünk a tagállamoktól. Természetesen a kulcskérdés itt az, hogy hogyan tudjuk mindezt megoldani, elérni. Ez kötődik a követelmények szabványosításához is, hogy minden tagállam megértse azt, hogy mit kérünk tőlük, és hogy ezt egységes módon kérjük, ugyanazon iránymutatások legyenek alkalmazandóak. Az iránymutatásokkal kapcsolatban felmerült egy kérdés. A jelenlegi jogi keretben Ilyen iránymutatásokat mi elkészítettünk, ezeken javítottunk, de jogi szempontból ez, ezek nem kötelezőek. Tehát ezek egyfajta ajánlások a bizottság részéről, nem pedig jogilag kötelező eszközök. Tehát ezt mind a pénzügyi szabályozás kereteibe be kell építeni azért, hogy valóban rendbe rakhassuk a dolgokat. Möchte mich, äh, ähm, Alapvetően csatlakozom a kollégám által elmondottakhoz, és szeretném elmondani, hogy a következő pénteken egy informális miniszteri tanácsülésen a, tagáll, a tagállamokat, tehát egy korábbi alkalommal már bátorítottam a pénzügyminisztereket erre, és tulajdonképpen némi korlátokba ütköztünk. Négy tagállam van már, akik önkéntes alapon ezt a nyilatkozatot le fogják adni, és úgy gondolom, hogy ez jelzés, egy lépés a jó irányban. A többi tagállamot ez bátoríthatja, hogy ugyanígy járjon el. Eltekintve ettől pedig úgy gondolom, hogy el kell gondolkodjunk talán közösen az európai számvevőszékkel, hogy a jelenlegi jogalap megőrzése mellett hogyan, milyen lehetőséget találnánk arra, hogy ezeket a nemzeti nyilatkozatokat kierőszakoljuk, forszírozzuk, és egy nagyobb megbízhatósági szintre jussunk a jelenleginél, mert hiszen valóban nem csak, hogy munka tehermentesítést kell elérnünk, hanem azt is, hogy európai szinten tartalmasabb eredményekkel, célkitűzésekkel foglalkozhassunk hiszen ez is a munkánk eh, célja kell, hogy legyen. Eredményorientáltan kell a strukturális alapokat megvizsgálnunk, hogy azok a, az EU 2020-as programjával kapcsolatban hogyan eh, valósíthatók meg, hogyan kell módosítani a prioritásokat. Tehát ez egy észszerű feladatmegoldás lenne, és úgy gondolom, hogy a tagállamok képviselőinek mind fontos volt, hogy elmondjam. Grazie, abbiamo gli ultimi 15 minuti per quattro domande e quattro. Köszönöm szépen, még egy negyed óránk van, úgyhogy több választ is kaphatunk. Odi úr, hát bizony, én kicsit bosszankodom. Március második a módosítók benyújtása, március 22-én szavazunk, néhány nap múlva mindez, és ma itt a szakbizottságunk nem tudom, képes lesz-e a véleményét megalkotni. És valahol a kokobu szavahihetősége forog itt kockán. Nem tudom, a biztos urak jól értették-e mindezt. Azt mondtuk, hogy majd egy ilyen ö, időközi megbízhatósági nyilatkozatot fogalmazunk meg. Rendben, én elfogadom azt, hogyha a, a, hatá, a hiba határérték alatt maradunk, de hogyha 11 százalék, és mégsem 11 százalék a hiba határ, Mm, akkor nem tudom, hogy most miről is van szó. Én itt parlamenti képviselőként az állampolgáraimat, szavazóimat képviselem, nem tudom, hogy mennyire vagyunk mi hitelesek ma itt, a közvéleménnyel szemben, vagy rosszul ellenőrizik a dolgokat, vagy rosszul gazdálkodunk, látjuk, hogy Görögország milyen gazdasági helyzetben van. Biztos úr azt mondja, hogy ő majd jobban fog most aludni, de vigyázzon, hogy ébred föl? Milyen állapotban ébred föl? Mert tavaly és én ezt a kollégámnak, Liberászki úrnak is elmondtam, kiváló munkát végzett az elő a, a jelentése megírásakor, de valahol nem zárta le mindezt, miért megértem őt, mert amikor Bonicsi professzor úr és az Európai Számbevőszék olvashatát, ö, ö, jelentését olvasod, nem igazán tudom, hogy most pozitív vagy negatív a megbízhatósági nyilatkozat. 12-13 éve negatív volt, most pozitív? Nem tudom, hogy melyik jó technikai dokumentum alapján tudnánk most még megszavazni pozitív módon a mentesítést. Most mire várunk, biztos urak? Képesek önök most nekünk, képesek önök minket biztosítani 22-ig, március 22-ig arról, persze, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy mi valóban megadhatjuk a mentesítést képesek lesznek erre. Értem én, hogy a bizottság kész arra, és a szakbizottság kész arra is, hogy ne adja meg a, a mentesítést. Októberhez képest, októberben mennyire leszünk szavahihetőek, hogy októberben elfogadjuk, április, márciusban pedig nem ezt tesszük meg. Nagyon aggódom afelől, hogy mi, a kokobó tagjai hogyan járjon kell. Kérem biztos urak, komoly erőfeszítéseket tegyenek a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban történő szavazás idejéig, valamint a parlamenti plenárison való szavazásig, hogy a dolgok javuljanak. A dolgok javulnak, paradox lenne különben azt mondani, hogy a dolgok soha nem javultak, de javulnak a dolgok, de akkor meg hogy járjon el a parlament, és miért ne adja meg a mentesítést? Köszönöm szépen, röviden. Egy rövid választ kérnék szépen. De azért ne verekedjenek a mikrofonért, kérem. Yes, I, I will be very brief and... Nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos elismerni, hogy mégiscsak sikerült javítani az eljárások, az fellépésekre vonatkozó eljárások végrehajtásán, ami az EU alapok felhasználását illeti, és úgy gondolom, hogy közös érdekünk, hogy megkapjuk a mentesítést, hiszen rendkívül jó ajánlások hangzottak el ezek az előadó úr Liberecki jelentésében is megtalálhatóak, és biztosként a mentesítésért felelős biztosként szeretném megnyugtatni önöket, hogy ezen ajánlásokat én figyelembe fogom venni, és megpróbálom alkalmazni és őket megfelelő időben azért, hogy tovább javíthassunk a helyzeten, ami az EU alapok felhasználását illeti de természetesen önök azok, akik erről döntenek. Mi a bizottságnál készen állunk arra, hogy minden szükséges kiegészítő információval ellássuk önöket azért, hogy megfelelő döntést hozhassanak. Honorable Gerbrandi. Köszönöm szépen, Gerbrandi úr. Um, <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délben már mondtuk, elhangzott, hogy kollégámnak ez a 11. mentesítési eljárása, nekem ez az első, és lehet, hogy túl pozitív gondolatokkal jöttem ma be ebbe a terembe azzal, hogy a tagállamok felelősségérzete javult. Meg kell, hogy mondjam, és őszintén mondom, sokkol az, a spanyol államtitkár hozzászólása, soktolt elbújik a szabályok komplexitása, mögött, és egyetlen egy pillanat volt csak, amikor azt a szándékot sikerült kihallanom, hogy látja a problémát, és kész arra, hogy azt megoldja. A szakbizottságunk konkrét kérdéseire egyetlen egy esetben sem adott választ. Ezt veszélyesnek tartom már csak azért is, mert az európai együttműködés alapját, a bizalmat ingatja meg. Hazámban, Hollandiában az európai, európai iránt érzett pozitív gondolat nem erősödött. És akkor a bizalom ásása az, az akarat, hogy a szegényebb európai régiókat támogassuk, nos, ez is megkérdőjeleződik. A bizottság és a parlament embereknek ilyen körülmények között nem a különbségek miatt kell vitatkozniuk, hanem közösen a tanácssal szemben fel kell lépni, le kell állítanunk, úgy gondolom, a felelősség átruházást, a felelősség egymásra tologatását, az egymásra mutogatást. Frakcióm kész arra, hogy megszavazza a mentesítést, de egyértelműen eh, a javul, javulás, javítás felé kell az irányoknak mutatnia. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az európai intézmények szempontjából is ez együtt eh, legyen. Együtt kell tehát felné, fellépnünk, a pénzügyi szabályokat felhasználni, ez úgy gondolom, hogy lehet lehetséges is, hiszen van itt mit tenni. Amit Liberácki kolléga nemzeti kötelezettségvállalásával kapcsolatos pontjai mondanak, azokat mindenképpen el kell fogadni és be kell tartani. Úgy gondolom, hogy ezt önök is el, elfogadják. Prego, chi vuole prendere la parola? Ki szeretne szót kérni? Well, I just uh, could actually... Valójában ezen kérdésre válaszként, és az előző megjegyzéseimhez kapcsolódóan, ami a több éves pénzügyi szabályozások felővizsgálatát illeti, most próbáljuk meg pontosan megfogalmazni a rendelet tervezetben mindezt és valójában a bizottság készen áll arra, hogy amennyire csak lehetséges, sikerüljen előrelépni a pénzügyi szabályozásokra vonatkozó rendelet kapcsán. És utána meglátjuk, hogy ezen javaslatot hogyan fogadja a parlament és a tanács. Azt gondolom, hogy ez a harc kép, ez nem igazán a legtalálóbb, itt nem háborúról van itt szó. Itt szerintem egy partneri kapcsolatot kellene kiépíteni, úgyhogy inkább a korbács és kalács stratégiát kellene alkalmaznunk, és megnézni, hogy a tagállamok hogy tudják a lehető legjobban felhasználni az alapokat, hiszen ez az ő érdekük is, hogy az alapokat a leghatékonyabban tudják felhasználni, hiszen az adófizetők pénzéről van itt szó. A tagállamok a tagállamoknak eh, aggódniuk kellene a hibaarányok láttán. Úgyhogy ez egy kiváló alap a partneri kapcsolat kiépítésére a bizottság, a tanács és a parlament között. Köszönöm szépen, még két kérdést lehet föltenni, de röviden kérném. Gájer úr. Rövid lehetek igazából, mert tulajdonképpen választ sem várok a három biztos úrtól. Először is köszöntöm őket, Simita úrral már volt módunk arra, hogy beszélgessünk, de Hán úr és Andor urak is urakat is szívből köszöntöm frakcióm nevében a szakbizottságban. Szinte három rétű probléma előtt állunk. Egyrészt ugye ott van a DAS, amit a, ami a számvevőszék közlekedési lámparendszere alapján még soha nem volt ilyen jó. A másik dolog pedig egy olyan rendszer, amely nem elfogadható a tagállamok szempontjából. Ez az első paradoxon, amiből nem tudunk kimászni. A másik paradoxon, hogy tudjuk, hogy a pénzzel kapcsolatban megosztott az irányítási jogkör, és a tagállamok által elkövetett hibákat közösen kell kiavítani. Ugyanakkor pedig, és Grabandi kollega megjegyzésével kapcsolatban elmondom, hogy a tanács még nem egészen kész arra, vagy nem tűnik annak, hogy a hibák csökkentését fenntarthatóan garantálja. Tehát a bizottsághoz kell tartsuk magunkat, amelynek az, a Kokobu Bizottsággal együtt kötelessége a költségvetés ellenőrzése. Aztán három biztos van előttünk, akik újak a tárcájuknál. Természetesen a múlt péntekről hallottuk már Hán úrtól, nagy örömünkre szolgált ez, és kész vagyok arra, eh, Hán úr, hogy elhiggyem önnek, hogy minden okunk megvan az optimizmusra. De pusztán az a kérdés, hogy mindaz, amit én mondjuk egy bizottsági mentesítésnek az alapjának tartok. Nos, e, mindezzel kapcsolatban kétségeim vannak. A jelentésben, amit e, Liberácki kollégának e, szíve, szívből köszönök, további gyenge pontokra mutatott joggal Liberácki kollega rá. Emlékezzünk csak az EU alkalmazottak, az adminisztratív és koordinációs funkcióban lévő EU alkalmazottak magas arányára. E, nem, nyilvánvalóan nem önökkel kell erről tárgyalni, hiszen ez nem az önök feladatköre vagy hatásköre, de hát mi, mi alapján vonjam le akkor a következtetéseket, megvonjuk le a bizottságban. Azok a kérdés, amely fontos, tehát a javulást elő idézi azokról az elemekről, úgy gondolom, hogy fontos tárgyalni, októberig várni, megnézni, hogy mi valósulható meg, és megnézni, hogy az eredmények valóban az akkor elértek tükrében hogyan mérhetők. És döntsünk akkor. Köszönöm szépen, a bizottság esetleg kíván-e választ adni? Nem. Akkor Szandibak úr. Én is szeretném üdvözölni az új biztosokat. Fogunk még találkozni az elkövetkező négy és fél év során. Hogyha csak négyszer is vettem részt a felmentési eljárásban, a mentesítési eljárásban, de hát ha azt veszük, akkor 2014-ben majd újra itt önökkel találkozunk. Megvizsgáljuk majd a fejleményeket, milyen előrelépések történtek, ha történnek majd. Másrészt viszont itt van az Európai Számbevőszék, amely kimondja, hogy a strukturális alapok előirányzatainál 9 százalékot hibásan fizettek ki. Hát el lehet képzelni egy ilyen helyzetet? El lehet azt képzelni, hogy mi a szakbizottságunkban egyszerűen elfogadjuk a 2014-es mentesítést ilyen feltételek között? A bizottság által kifejezett világos célokat kell kitűznünk, mert ennek lényeges szerepe van az együttműködésünkben. Hiszen ezen célok alapján tudjuk csak majd az együttműködésünket megfelelően alakítani, és összehasonlítani a jelenlegi helyzetet. Persze a bizottság minden egyes tisztviselőjét nem ismerhetjük személyesen, de konkrét célkitűzésekre, célrokra van szükségünk, hogy majd el tudjuk dönteni, hogy a célokat elérte a bizottság, vagy sem. A bizottság azt mondta, hogy a cselekvési tervét ö, már bevezette, végrehajtotta. Azt szeretném tudni, hogy erről mit gondol maga az Európai Számvevőszék, hiszen az Európai Számvevőszéknek is elemeznie kellene azt, hogy milyen módon lett vég, került végrehajtásra a cselekvési terv. Elnök úr, most két percre adom meg a bizottság képviselőjének a szót, aztán pedig a napirend hatodik pontjára térünk át. Ja, wenn ich vielleicht zu mehreren kurz antworten. Hát röviden hadd válaszoljak a kérdésekre. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogyha bármikor mindig lehet válaszolni, még ha kevés is az idő. A bizalommal kapcsolatban. A kollega ugye már nincs itt a teremben, aki kérdezte, de azt hiszem az elmúlt években az együttműködés nagyon jó volt az európai számövőszékkel is. Az a körülmény maga, hogy a modellszámítások azonos módszer szerint történnek, az kiváló alap. És hogyha közös alap, közösek az alapok, amin dolgozunk, akkor az eredmények is jobbak lehetnek. Ez már azt jelzi, hogy mégiscsak jó úton haladunk, és bizonyos mértékű bizalom, vagy, vagy nyitás tapasztalható, és ez minden intézményre vonatkozik az intézmények munkájának jogszerűségére. De úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan amit ma be tudtunk mutatni, újra lehetőséget nyit arra, hogy a következő évek munkáját bizalomra építve alakítsuk. Köszönöm. Grazie. Ha chiesto la parola per 30 secondi l'onorevole Grassi. Nem szépen. Gresszel asszony, fél percben. Természetesen fontos a bizalom. A nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban, hogy előre jussunk. Van ugye a gyors út, a külügyi szolgálatok költségvetési reformja. Hajlandók-e arra, hogy a nemzeti nyilatkozatokat is bevegyék ide? Ez a legnagyobb nyomás, amit a bizottság érez. Készek -e erre, vagy sem? Köszönöm, mondja az elnök úr. Kérem gondolják át, aztán majd megadják a választ. Üdvözlöm a bizottságot, és most áttérünk a napirendünk hatodik pontjára. Eszmecsere Szemeta biztossal, különösen a mandátumának programát. Ezt a meghallgatást a szakbizottságunk már nagyon várja. Üdvözlöm Bonicsi úrat is, aki az Európai Számevőszék illetékes tagja. a biztos úr gondolom több kérdésre szeretne rátérni, mint például a pénzügyi rendeletre, valamint az OLAF-ra, és az ön megbizetési időszakának programját is szeretné elénk tárni. Az, az OLAF főigazgatójának jelöltsége, mint olyan is fontos kérdés, minél gyorsabban meg kell hozni a döntést. Kérdés merült fel ezen kívül azzal kapcsolatban is, hogy az Olaf ideiglenes igazgatójának szerepét ki fogja betörteni, és az Olaf felügyeleti bizottságaban kik lesznek. 60 percben tudjuk ezen kérdéseket megvitatni most itt. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Mint már említettem az előző kérdéseknél, még egy részletes akciótervet is be fogok majd mutatni a következő hónapok során. Jelenleg az a célom a mai napon, hogy a legfontosabb prioritási területeket bemutassam, és a mentesítési területen a legfontosabb kérdéseket, és megbeszéljük az önök levelében felvetett kérdéseket az Olaffal kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy közös célkitűzésünk biztosítani azt, hogy az állampolgárok és az adófizetők bizalmának megfelelően vezessük az intézményeket, és az intézmények és hatóságok az EU alapokat megfelelően használják fel. A számbevőszék éves jelentéseiben és a tanácsi ajánlások alapján a parlamentnek azt ajánlják, hogy adják meg a mentesítést a bizottságnak. Továbbra is vannak viszont még fennmaradó kérdések, a hatékony pénzgazdálkodás, a külső és belső szakpolitikák, különösen pedig a strukturális fellépések területén. Mit is javasolok én? Először is a többi biztos társamat bevonom ebbe a munkába, és a mentesítésért felelős biztosként biztosítom azt, hogy ami a kockázatot illeti, E, ezek, ezen arányán tovább javíthassunk, és minden egyes biztos a saját területén javítson az eredményeken. Konkrétan a biztosok testületénél kérni fogom, hogy a pénzgazdálkodás és a kontrollok tekintetében javítsunk a hatékonyságon. Nem csak a jelenlegi mentesítés keretein belül, hanem általában olyan ellenőrzési jelentésekben, ahol a a számvevőszék is ilyen ellenőrzéseket végez. Ami az ellenőrzési és a mentesítési ajánlókat illeti, a felelős biztosítókat figyelmeztetem, hogyha nem megfelelő a nyomonkövetés, például késedelmes kifizetés, részletes, részleges kifizetés vagy nem megfelelő jelentéstétel az előre menetelről és biztosítom azt, hogy az önök szakbizottságát tájékoztatom a megfelelő előrelépésekről és a hibaarányokról, valamint a korrekciós és hibákat kiküszölőbő intézkedésekről, és általában véve az általános stratégiáról is. Másodszorban javaslom, hogy erősítsük meg a tagállamok számonkérhetőségét, azáltal, hogy megerősítjük az éves jelentések jogalapját, és ezen többletértéket javítsuk, ide értve a megbízhatóság kezelését is. Ezen kívül célom, hogy az iránymutatások minőségén javítsak, amelyet a tagállamok kapnak meg, azért, hogy tovább harmonizáljuk a formátumokat, és biztosítsuk azt, hogy megfelelő megbízhatóságot tudunk biztosítani, és 2010-től ezen éves jelentések többlet értékét fel kell mérni három év távlatában. Harmadsorban célom, hogy valóban egyszerűsítsünk a szabályokon Javaslom, hogy a pénzügyi rendeletbe vegyük be, és hogyha szükség van erre, akkor ágazati jogi alapokon is a további egyszerűsítését a jogosultsági kritériumoknak, például szisztematikusan és tákörben kell az általánydíjakat használni, és inkább az eredmények, nem pedig az input alapján kell ezeket számolni. Ezeket kell hozzá tenni a már meglévő leegyszerűsítési intézkedésekhez. Azt gondolom, hogy ami a visszafizettetési eljárásra vonatkozó szabályokat illeti, erre vonatkozóan már egyszerűsítési javaslatok elhangzottak, és mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a kérelmezők számára egyszerűbb legyen a szabály. Ezen kívül egy webalapú alkalmazást is be fogunk vezetni a közeljövőben, amely megint csak egyszerűsít az eljárásokon. Negyedsorban támogatni fogom, hogy az elfogadható kockázati, hibakockázati szintet bevezessük, ezt a három éves felülvizsgálatban is szeretném alkalmazni a pénzügyi rendelet, a pénzügyi szabályozás három éves felülvizsgálatában. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a kontroll költségei és a hibaarány között. 2010 májusában a kutatás, az energia, a közlekedés és a vidékfejlesztés területén ilyen javaslatokkal fogunk élni, majd pedig nyáron a külső támogatás, a fejlesztés, a bővítés területén, valamint a kohézióra valószínűleg majd 2011-ben fog, kerül, fog sor kerülni. Még emlékeznek rá valószínűleg, hogy amikor költségvetési biztosként ezen mentesítési folyamatot felvezettem, akkor 2012-t említettem meg határidőként. Most a szolgálataimmal konzultáltam, és azt hiszem, hogy a kohéziós kérdéseket már 2011-ben tudjuk majd kezelni 2012 helyett. Ötöt sorban megerősítem a bizottsági erőfeszítéseket, és támogatom kollégáim erőfeszítéseit abban, hogy a tagállamok információjának a minőségén és megbízhatóságán javítsunk, ami a visszafizettetéseket és a pénzügyi korrekciókat illeti, azáltal, hogy, ezen, hogy az ajánlásokat kiadjuk és azokat betartatjuk, és hogy figyelemfelkeltési kampányt indítunk. A legtöbb kiadási program több éves alapú, és a számvevőszék úgy gondolja, hogy a, az elfogadható hibakockázat szintje megfelelő. A 2009-es elszámolásba is be fogjuk vonni ez erre vonatkozó javaslatokat. A legkockázatosabb területekre is vonatkozik mindez, például a 2000-2006-os programok lezárása a strukturális fellépések tekintetében. Természetesen minden ö, felderített hibánál a zéró tolerancia politikája lesz, amit alkalmazni fogunk, és ezeket korrigálni fogjuk. Hatod sorban hatékonyabban szeretném felhasználni a kifizetések felfüggesztésének az eszközét. Mindenképpen élni kell ezzel a lehetőséggel, hogyha indokolt, és akár egyből felfüggethessük a kifizetéseket, hogyha rendszerbeli hibákra derül fény, és mindez a 2007-2013-as időszakra már megtehetjük. Utolsó sorban pedig saját magam és biztos társaim is mindenképpen támogatjuk az erőfeszítéseket, amelyeknek a célja az, hogy a 2007-2013-as ágazati jogszabályok hatékonyságán növeljünk, úgy, hogy szorosan figyelemmel követjük azok alkalmazását és a nemzeti közigazgatások felhasználását, és megfelelő fejlesztési akciókat, fellépéseket fogunk indítani, például képzéseket, iránymutatásokat indítunk, és a bevált gyakorlatokról eszmecserét akarunk szervezni. A most bemutatott fellépések és intézkedések tovább javítanak majd a helyzeten, de nem fogják még az elvárt eredményt elérni, hogyha a többi legfontosabb érintett féleben nem vesz aktív részt. Ezért azt javaslom, hogy egy új partnerkapcsolatot, partneri viszonyt alakítsunk ki minden főbb érintett, rész, érintett fél részvételével a tagállamokkal együtt. Szeretnék egy tágvitát, széleskörű vitát folytatni a legfontosabb érintett felekkel, tagállamokkal, a, parlamentek, a parlamenttel, a számbevőszékkel és például a kedvezményezettekkel. A cél az, hogy javítsunk a jelenlegi helyzeten, hogy beazonosítsuk a legfőbb hibaforrásokat, és módszereket alkossunk arra, hogy mindezeket költséghatékonyan tudjuk megoldani. Ezen kívül azt gondolom, hogy az audit vélemény a nemzeti audit hatóságok részéről szintén jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a megbízhatóság javuljon. Természetesen a bizottság tovább lép majd ezen megbízhatósági nyilatkozat javítása felé, és élek a lehetőséggel a 2008-as mentesítési, mentesítésre vonatkozó jelentés, Liberecki féle jelentést felhasználom arra, hogy a számvevőszék közelmúltbeli jelentését figyelembe véve megnézzük, hogy mik a kockázatok, és hogy hogyan lehet a, pénzügyi, a pénzgazdálkodáson javítani. Különböző szakpolitikai célokat kell meghatározni, az előrelépéseket monitorozni, azt is meg kell nézni, hogy hogyan állítják össze a programokat, és hogy a kontrolloknak milyen költségei vannak, és hogy ezen programok eredményeit hogyan lehet felmérni és értékelni. Azt várom, hogy az Európai Parlament ebben erős támogatást fog nyújtani. Remélem az eddig elért eredmények alapján és az új bizottság feladatának köszönhetően, hogy a 2008-as állásfoglalás bátorító üzenetet ad majd a parlamentnek és a bizottságnak, miszerint sikerül javítani az EU alapok pénzgazdálkodásán, és szeretném, hogyha a tagállamokkal partnerként és a többi résztvevőkkel partnerként tudnánk ezen az úton tovább lépni. Természetesen várom a 2008-as mentesítési állásfoglalást azért, hogy tovább pontosítsuk azokat a területeket, ahol sürgős intézkedésekre van szükség. Most pedig a csalás ellenes kérdéssel kapcsolatban szeretnék még pár szót szólni, és az Olaf jövőjével kapcsolatban. Ami a gyengébb forgatókönyveket illeti, elnézést, ami a kiírt állásokat illeti, a parlamentnek elküldtem az erre vonatkozó anyagunkat, és azt várom, hogy a parlament is válaszoljon erre holnapig. Természetesen közös célunk, hogy ezen állásokat a lehető leggyorsabban kiírhassuk azért, hogy be is tölthessük a főigazgatói állást, az Olaf főigazgatójának az állását, mégpedig egy állandó igazgatóval lehessen ezt a posztot ellátni. Ami az állás pályázati kiírásának a tervezetét illeti, megfelelő egyensúlyt kell ö, találni a csalás ellenes kompetenciák területén. Ehhez ö, továbbá ügyészi, ö, igazságügyi tapasztalatra van szükség, és kellő vezetői tapasztalatra is van szükség. Másodszorban, ami az Olaf jelenlegi igazgatóját, Nyug Árléc urat illeti, egy 2010. február 12-i levélben arra kértek, hogy javasoljak egy eljárást, abból a célból, hogy konzultációt lehessen folytatni a jelenlegi igazgatói poszttal kapcsolatban az Olaf ö, belső szabályzatának megfelelően. Nem tudom, hogy én képes vagyok-e most erre, de szeretném elmondani a szakbizottságoknak, hogy jelenleg hogy látom a helyzetet. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, a bizottság úgy gondolja, hogy Eilert úr, az Olaf megbízott főigazgatója a belső szabályzatnak és a szolgáltatás folyamatos nyújtásának követelményeinek megfelel korábban 2005 óta ő az Olaf főigazgató helyettese volt, és Brunner úr miután súlyosan megbetegedett, folytatta a főigazgatói munkálatokat. Kalasz elnök úr egy levelet küldött Eilert úrnak, amelyben kiemeli, hogy milyen felelőssége van, hatásköre van a főigazgatónak abban, hogy a parlament és a tanács rendszeres tájékoztatást kapjon az OLAF működéséről és tevékenységéről. Egyértelmű, hogy mindenki érdeke ezen ö, köztes időszakban, hogy ez a lehető legrövidebb legyen, és mint ahogy azt már korábban is elmondtam, most nagyon gyorsan szeretném kiírni ezt a pályázatot erre az állásra. Addig is mivel nincsen konkrét rendelkezés az OLAF belső szabályzatában erre vonatkozóan, az ilyen köztes helyettesítési szabályokat kell betartani. Az OLAF szabályzatának 12. cikke kéri, hogy a parlamenttel és a tanácsal egyeztessenek. Ezen egyeztetés egy olyan eljárás része, amely csak a 5 vagy 10 éves főigazgatói poszt kiírására vonatkozik. Ez nem vonatkozik az, a megbízott igazgatói posztra. A jelenlegi nehézségeket ismervén, ráadásul gyakorlati ellenvetés is van, miszerint ez túlságosan hosszú eljárás lenne, és mindez káros lehet a tevékenység fenntartása szempontjából. A közigazgatási bevált gyakorlat az, hogyha várható egy megüresedés, egy ö, szerv ö, főigazgatói posztján, akkor általában vagy a helyettes, vagy a legtapasztaltabb kolléga veszi át ezt a szerepet azért, hogy folyamatosan lehessen biztosítani ezt a szolgáltatást. Azt szeretném meg elmondani, hogy a, a tanácsban is felmerült mindez, felmerült ez a kérdés, és ez nem egy írásos vélemény, de elhangzott, a tanács munkacsoportjában, hogy a tanács jogi szolgálata ugyanazon a véleményen van, mint a bizottság jogi szolgálata. Hangsúlyoznám azt, hogy nagyon fontos, hogy garantáljuk az Olaf átmeneti igazgatójának a munkájának gördülékenységét akkor, amikor Brüne úr megbizatásának ideje lejárt 2005-ben, akkor őt pontosan ugyanezzel az eljárással nevezték ki átmeneti főigazgatónak. 9, több mint 9 hónapos időszakra. A 9 hónap alatt, ha jól emlékszem, akkor több mint 200 vizsgálatot nyitottak meg, most az átmeneti időszakra kivezett, kinevezett igazgató már több mint egy hónapja van hivatalban. Nagyon fontos, hogy a, az ügymenet folytonosságának elve megmaradjon. Egyébként veszélyeztetjük a vizsgálatokat, a folyamatban lévőket, amelyek, és azokat, amelyek már a végső szakaszba értek. Jelezném továbbá azt, ahogy persze Kállász alelnök úr is levelében írta, hogy Állati szúr rendelkezésre áll véleménycserére az önök számára is amikor csak önök kérik. Én magam is készen vagyok arra, hogy megbeszéljünk minden olyan javaslatot, amelyet eh, a jövőben a főigazgató átmeneti időszakira vonatkozó kinevezésével kapcsolatban tennének. A non-paperrel kapcsolatban a bizottság 2009-re eh, ígérte a az elfogadását és a tanácssal való egy, egyeztetést. Megbizatásom első hónapjában a jogalapot kíván, kívántuk az Olaf jogalapját megreformálni. A tanács és a parlament elé még a nyári szünet előtt ezt a dokumentumot be fogjuk terjeszteni és nagyon örülök annak, hogy bemondhatom, hogy szándékomban áll késedelem nélkül ezt a folyamatot továbbvinni, és a párbeszédet a parlamenttel és a tanácssal is folytatni. Először, mint önök is tudják, először egy non-paper, majd egy reflektálási dokumentum lesz, a tanács és a képviselők álláspontját hallgatjuk ebben meg, annak érdekében, hogy a legfontosabb kérdésekben konszenzusra juthassunk. Az előttünk lévő javaslat és az EP állásfoglalása a további reflexiók alapja. A bizottság ezt követően megfogalmazza a javaslatait a non alapján, és konzultációt indít az intézményekkel, mégpedig nyílt, konstruktív párbeszédet a jogalkotókkal is. Vannak azonban egyéb komplex kérdések, mint az OLAF intézményi működése, az esetleges teljes függetlensége, a bizottsággal kapcsolatos érintkezési pontjai, vagy az európai ügyészséggel való érintkezési pontjai, általános elemzést igényelnek, hatástanulmányt, jobb szabályozást, és éppen ezért a reflektálási folyamat második szakaszában kerül erre majd sor. A negyedik pont. Az OLAF hatékonyságának javítása. Megbizatásom ideje alatt szeretném az OLAF hatékonyságát javítani, figyelembe véve a felügyeleti bizo- felügyelőbizottság ajánlását és a Kazolina, Kazolini képviselői ajánlásait, valamint a közösség pénzügyi érdekeire vonatkozó, csalás elleni küzdelemre vonatkozó közleményben tartalmazottakat. A bizottság emberi, az emberi erőforrás stratégiájának a belső ellenőrzési rendelkezéseinek adatcsere és az, a tagállamok együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseinek megfelelően kíván eljárni. Végül pedig a felügyelőbizottság újra kinevezéséről. Nos, ez már a határideje lejárt, az eljárás pedig most indítjuk el újra. ki fogjuk derít, eh, meg fogjuk vizsgálni, hogy mi a legjobb eljárás. Természetesen a 2008-2009-ben volt erre vonatkozó véleménycsere önökkel és az EU bizottsággal, a felügyeleti bizottság újra kinevezésével kapcsolatban. A bizottság és önök is megerősítették ennek szükségességét, de nem sikerült megállapodni a, arról, hogy a felügyelőbizottsági tagok megújításához mikor kezdjenek hozzá. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt a munkát is mielőbb elindítsuk. Köszönöm a figyelmüket, és várom a szakbizottsággal a véleménycserét. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm ezt az átfogó csomagot, és köszönöm azt is, hogy a jelenlegi kérdéssel kapcsolatban, tehát az átmeneti időszakra kinevezett főigazgatóval kapcsolatban egyáltalán mondott valamit. Sok mindenről elgondolkoztam. De tudja, hogy az egész dologban mi zavar? Leginkább, meg abban is, amit többször elmondott ma. Az az ön által is jelzett saját ellentmondások. Egyrészt azt mondja, hogy együtt akar velünk működni, közösen megtalálni az utakat, ugyanakkor pedig nem ismeri el az együttműködési és együttdöntési jogunkat. Egyrészt tehát a jogot alkalmazza, máskor pedig veszélyezteti az OLAF nyomozások jogszerűségét. Ez nem ez nem illik össze. És nem tudom, hogy hogyan lehet felold, feloldani. A jogi pozíciók világosak. Megpróbáltam elmondani, hogy ez nem semmiségekről van szó, hanem az OLAF működésének jog szerűségéről. És nem is arról van szó, hogy most támogatjuk-e vagy sem a legitimitást. A kérdés az az, hogy hogyan nevezik ki az OLAF főigazgatóját, nem az, hogy egyáltalán kinevezik-e. A főigazgató függetlensége rendkívül fontos, pontosan az alapján, amit ön is vázolt. Ez önmagában ok arra, hogy Luxemburgban találjanak megoldást arra, mindarra és mindenkire, aki az Oláffal kapcsolatba kerül. Tehát igazából az a lényeg, hogy megértsenek minket, de nem vagyok biztos abban, hogy ez sikerült elérni. Ebben a helyzetben ön ahhoz ragaszkodik, ebben a mindenki számára nehéz helyzetben ragaszkodik ahhoz, hogy ne fogadja el a parlament kinyújtott jobbját. Ezért meg kell találnunk egy olyan eljárást minél, mielőbb, amikor ki tudunk kerülni ebből a zsákutcaszerű szerű jelzekből. Természetesen holnap a koordinátorokkal, eh, hogyha megbeszéljük, hogy mit fogunk eh, be, eh, csinálni, akkor lehet, hogy nem jutunk rögtön megoldásra, de igazából érdekelne, hogy a Luxemburgi Európai Bíróság hogyan vélekedik erről. Nem tartom okosnak azt, hogy a parlament kinyújtott jobbját eh, figyelmen kívül hagyja, ignorálja, hiszen itt egyéni védelemről is eh, szó van, a csalás elleni harc védelméről is szó van, mindarról, amit ön most igazából nagy viharnak eh, fog kitenni. Nyilvánvalóan következményei lesznek annak, hogyha bármi félre sikerül. Hadd ismételjem még egyszer korábbi kérdésemet meg. Késze arra, hogy a költségvetési rend következő módosításánál a gyorsított útvonalon, a fast tracken a nemzeti nyilatkozatok kérdését is felveszi-e, hajlandó erre, hogy felvegye, pontosan azért, hogy ebben a kérdésben is minél hamarabb eredményre jussunk. Ez a legígéretesebb út a tagállamokkal közösen megfelelő nyomást sikerülne tudnél kialakítanunk. Grazie. Prego. Köszönöm szépen. Smeta úr. So I, uh... Nos, először is, ami a megbízott igazgatói kérdést illeti, az Olaf megbízott igazgatójára vonatkozó kérdést illeti, én egyetértek abban, hogy közös érdekünk biztosítani azt, hogy a megbízott igazgató jogilag megfelelő módon látja el a munkáját. És ahogy már mondtam, a bizottság jogi szolgálata és szóban, de ez a jegyzőkönyvben is benne van, a tanács jogi szolgálata is ugyanúgy vélekedik erről. Ezt a véleményt nem írásos formában ö, fogalmazták meg, csak azért, mert mi nem kértük őket fel erre. Tehát saját kezdeményezésre mondták el a véleményüket. Úgy gondolom, hogy ö, mindenképpen minnyájunk felelőssége, hogy megnézzük, hogy milyen esetleges következményei lehetnek annak, hogyha az automatikus kinevezési szabályokat nem tartjuk figyelemben, hogyha például valamilyen viszmajor helyzet alakulna ki. Ugyanis az üzletmenet folytonossága konkrétan ezen intézménynél alapvető fontosságú és semmilyen más olyan szabály nincsen, amely tudná biztosítani az üzletmenet folytonosságát, kivéve az a szabály, amely alapján automatikusan kell kinevezni a megbízott igazgatót, amikor Viszmajor áll fenn. Remélem, hogy ezt a kérdést az a módosított rendelet kapcsán még majd meg tudjuk beszélni, és azt hiszem, hogy egyértelmű szabályra van szükség a módosított rendeletben arra, hogy elkerüljük az ilyenféle helyzeteket, mint a mostani is. Ugyanakkor azt is még egyszer szeretném elmondani, hogy 2005-ben Brüne úr hivatali megbizatása lejárt. 2005-ben ő volt a megbízott főigazgató, teljesen megfelelt ez annak az eljárásnak, amelyet most is használunk. Tehát, hogyha az eljárást megpróbáljuk megváltoztatni, akkor azt hogy tudjuk biztosítani, hogy a 2005-ben elfogott csalók ezen 9 hónap alatt elfogott el, el ö, fogott csalók esetleg mégsem kerülnek majd bíróság elő. Lehetséges, hogy hogyha ezek bíróság elé kerülnek, akkor megóvják majd ezen eljárásokat. Tehát ez itt rendkívül fontos kérdés, ezt is figyelembe kell vennünk. Nem szabad megkérdőjelezni, mint ez. Szerintem ez közös érdekünk, hogy ne kérdőjelezzük meg a megbízott igazgató kinevezését. Megint csak nem személyekről van itt szó. Sem magam, sem Sim Kellász, aki ezt a kinevezést tette, sem neki, sem nekem nincsenek semmilyen személyes érdekeink. Itt nem személyekről van szó. Az nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy milyen széles körű tevékenységről van itt szó, amelyet Brüne úr 2005 és 2009 között, elnézést, 2005 és 2006 között több mint 9 hónapig folytatott. Mint már elmondtam korábban, több mint 200 nyomozást indítottak, és nagyon sok egyéb kapcsolódó tevékenység is ide tartozik. Tehát mi meg akarjuk kérdőjelezni ezeket a tevékenységeket? Én nem. Remélem, hogy önök sem. Tehát tényleg azt gondolom, hogy közös célunk kell, hogy legyen, hogy ezen, ezen átmeneti szakaszt a lehető legrövidebb időszakra tudjuk csökkenteni. És hogy utána egy állandó főigazgatót tudjunk kinevezni, azt is a lehető leggyorsabban. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy mondják el a véleményüket a pályázati kiírás tervezetről, amelyet az önök javaslatának megfelelően fogalmaztuk meg. A szakbizottság és Greszle asszony is gondolom emlékezik még erre, hogy konkrétan ezen kérdésről hogyan folyt a vita, hogy milyen követelményekről volt szó, milyen szaktudásra, szakirányú tapasztalatról beszéltünk a vita során a főigazgató szempontjából. Ezeket a követelményeket vettük mi be a pályázati kiírásba, és nagyon remélem, hogy ezen kiírás teljesen megfelel majd a szakbizottság elvárásainak, és hogy ezt minél hamarabb ki tudjuk majd írni hiszen még emlékezhetnek rá, ezen új pályázati kiírásról a meghallgatásom során kezdtünk el beszélni, január 12-én. És még mindig csak ott járunk, hogy ezen kiírást próbáljuk véglegesíteni, tény, hogy időre van szükség ahhoz, hogy ez, egyeztessünk, ez rendben van. Azért vagyok itt, hogy meghallgassuk a parlament véleményét, meg kell hallgatnunk a tanács véleményét is, és egyébként, ami a tanács előzetes véleményét illeti, az az, hogy szélesíteni kell, bővíteni kell a, a tapasztalatokra vonatkozó követelményeken. Tehát valóban mindhárom félnek egyeztetnie kell ahhoz, hogy közös megoldásra tudjunk jutni a pályázati kiírással kapcsolatban. De most tényleg arra kérném önöket, hogy a lehető leghamarabb döntsenek, hogy utána az Olaf kellő működését tudjuk biztosítani. A második kérdés a nemzeti nyilatkozatokra vonatkozott? Nemzeti nyilatkozatok vagy állásfoglalások. Tehát ami a nemzeti nyilatkozatokat illeti, nos, ezt is megismétlem. A nemzeti nyilatkozatok alkalmazásához, végrehajtásához meg kell változtatni a jelenlegi jogi keretet, hiszen a jog, jelenlegi jogi keret ezt nem tudja előírni. Ami a pénzügyi rendelet új felülvizsgálatát illeti, ebben nekünk szándékunk az, hogy javasoljuk, hogy önkéntes alapon a nemzeti nyilatkozatokat lehessen használni, de azt is végig kell gondolni, hogy hogyan lehet ösztönözni a tagállamokat arra, hogy a nemzeti nyilatkozatokat a lehető legtágabb körben használják. Az biztos, hogy a pénzügyi rendelet tervezetben javasoljuk majd azt, hogy megbízhatósági nyilatkozatot alkalmazzunk. Ilyen megbízhatósági nyilatkozatokat fogunk kérni a tagállamoktól és remélem, hogy a parlament és a tanács is támogatja majd ezt a javaslatunkat. Ami a megbízhatósági nyilatkozatot illeti, azt gondolom, hogy, hogy ez lehetővé teszi majd számunkra azt, hogy biztosítsuk, hogy a tagállamok minden szükséges hatáskörüket kihasználják arra, hogy az EU alapokat megfelelően hajtsák végre és alkalmazzák. Jelenleg ez általános vitatárgyát képezi, de folytatjuk majd ezt a vitát, és én pedig folytatom ezt a vitát a tagállamokkal is, és tudom, hogy vannak olyan tagállamok, akik mindenképpen támogatják, hogy a nemzeti nyilatkozatot bevegyük a jogszabályokba, azok, akik már most is ezt használják. Hollandia, Dánia, Egyesült Királyság és Svédország. Úgyhogy erre alapozhatunk, ezen tagállamok támogatására alapozhatunk, és jó javaslatokkal élhetünk, amelyeket a pénzügyi rendelet módosításába bevehetünk. Grazie, onorevole Delange. Köszönöm szépen, Delange asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzeti irányítási nyilatkozatokkal kapcsolatban, biztos úr, a meghallgatáson e, több kérdést kapott ezzel kapcsolatban, és ott is elhangzott, hogy együtt kell működnie velünk a nemzeti éves összefoglalókkal kapcsolatban és a nemzeti irányítási nyilatkozatok terén is. A jogi keretek megvilágításával a tanács és a biztos és a biztosok és a miniszterek tanácsával. Még mindig úgy gondolja, hogy a bizottság teher, és nem kész arra, hogy együttműködjön. Én tudom, hogy terhes, de mégiscsak együtt kell dolgozni a parlamenttel és a bizottsággal egy, egy picit megnyitotta az ajtót az együttműködés felé a, a meghallgatásához képes, de úgy gondolom, hogy még nem megfelelően. Most nézzük most meg a főigazgató, az OLAF főigazgatójának öm, átmeneti kinevezését, és lehet, hogy túlbonyolítom a dolgot, de valóban ellentmondások vannak, én is látom őket. Hála a holland múlt heti nagy esőzésnek, ugye 7 méterrel vagyok a tengerszint alatt a házam, ott van, egy kicsit aggaszt a dolog, de hát ugye tudok úszni, bár erre még nem volt szükség, de az eső miatt végigolvastam a teljes felhívást, és meg kell, hogy mondjam, hogy a 2008-ast is végigolvastam, azt az eljárás nagy érdeklődéssel kísértem a bizottsági terem hátsó soraiból, akkor még csak asszisztens voltam, de úgy gondolom, hogy nagy különbség van a, régi meg az új öm, pályázati kiírás között. Ugye az új azt mondta, hogy a jelöltnek jelentős szakmai tapasztalatra van szüksége a jogi vagy az ügyészség, illetve végrehajtási területen. A 2004-es sokkal szélesebb volt ott, jelentős szakmai tapasztalatot és sikert kért a hivatal, kapcsolat, a hivatal területeivel kapcsolatban a kulcs szó, az a jogi és ügyészségi tapasztalat. Ez kizárja a rendőri vagy egyéb igazságszolgáltatási szervek alkalmazottait pedig az Olaf ezt is lefedi. Azt mondta szó szerint, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség a, az irányítási és a csalás elleni harcban szerzett tapasztalatokban. A csalás elleni harcot értem, az nagyon fontos, de a jogi területről lehet, hogy valaki nem igazán jó igazgató. Viszont ami engem érdekelne ebben az az, hogy a legjobb jelöltet válasszuk ki. Amikor ellentmondásokról beszélt, akkor azt mondta, hogy minket a közös cél érdekel, és az, hogy a lehető leggyorsabban kinevezzük az igazgatós Nos, hadd tegyem hozzá, hogy egy további közös célnak kell lennie az, hogy a legjobb jelöltet válasszuk. Úgyhogy nem tudom, hogy bölcs lenne a lehető lag, legnagyobb tóból halászni. Miért ne tegyük a, fel, a 2004-es felhíváshoz képest kisebbre ezt a halászási forrás. Tudom, hogy az embereknek persze eltérő véleményű van, de hát az érdekek alapján, de hát hadd mondjam el a saját magam nevében, hogy engem pusztán az érdekel, hogy jó legyen a jelölt, és a lehető legtöbb jelölt teljesítse a kritériumokat, és akkor mi a parlament szeretnénk megnézni és eldönteni, hogy ki teljesíti legjobban a, a kiírási feltételeket, de nagyon fontos, hogy milyen a pályázati megfogalmazás is. Mert a közös célunk az az, hogy a lehető legtöbb jó jelöltből alaposan válasszunk. So, uh, uh regarding uh, managerial Ami a vezetői tapasztalatokat illeti a pályázati kiírásban, hát ez a pályázati kiírás vezetői tapasztalatot ír elő a következő időszakra. Tehát a vezetői tapasztalat az ügyészi és az igazságszolgáltatási tapasztalattal közös. Valójában én most azt szeretném hallani, hogy a parlamentnek mi az egyeztetett álláspontja konkrétan ezen kérdéssel kapcsolatban, azért, hogy a bizottság, mi készen állunk arra, hogy rugalmasak legyünk, és a követelményeken változtassunk. Természetesen úgy gondolom, hogy közös célunk az, hogy a lehető legjobb jelöltet nevezzük ki. Szeretném meghallgatni az önök véleményét, a szakbizottság véleményét a javaslatra vonatkozóan. Remélem, hogy a tanácstól is kapok majd ilyen véleményt. Mint már mondtam, nem hivatalosan már ilyen véleménytervezetet hallhattunk, de remélem, hogy holnap ezt meg fogom kapni írásban is. Utána ezeket összehasonlítom, és megpróbálom a megfelelő követelményeket összeállítani a főigazgatói posztra. Nagyon szépen köszönöm. Gajer úr. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. És csak az Olafról szólni, szólnék, és még egyszer talán a nemzeti irányítási nyilatkozatokról. Amit biztos úr ezzel kapcsolatban elmondott, megerősíti bennem azt az érzést, hogy a szakbizottságban a költségvetési rend módosítását ki kellene várnunk ehhez az Olafról. Több dologban egyetértünk, például abban, hogy nehéz a helyzet, hogy a, az időszakos igazgató kérdése röviden lezárásra kerüljön, és hogy egy új, jogszerűen megválasztott Olaf igazgatót mielőbb találjunk. Ez vitathatatlan. Ami vitatható, az az, hogy az, aki most az Olafnál eljár, jogszerűen került-e oda. Nem vagyok jogász, nem is akarok az lenni, de szerintem két jogi szolgálat igent mond erre, és egy jogi szolgálat, az Európai Parlamenti azt mondta, hogy nem. az Európai Parlament jogát sértette a kinevezés. Én nem mondhatom egyszerűen eh, képviselőként, hogy eh, a saját jogi szolgálatunk azt mondja, hogy eh, a mi jogainkat sértették az eljárással, de hát nem igazán értem a tanács és a bizottság jogi szolgálatának válaszait. A a három jogi szolgálatnak, legalábbis ahogy én még tudtam, az lett volna a dolga, hogy megállapodja. Remélem, hogy erre sor kerül, mert fontos, hogy közös alapokról közös döntésre, eredményre jussanak. Ez a három oldalú megbeszélésnek megvan-e már az időpontja, sor került-e már rá, és hogyha igen, akkor mi az eredménye? Mert hogyha még nem, akkor egész este arról fogunk beszélni, hogy melyik eljárásnak mi a kockázata. Az én véleményem, és a koordinátok ülésén alakítottam ezt ki, és ezt továbbra is azt mondom, hogy a lehető legkisebb kockázatot kell vállalnunk. Ez azt jelenteni, hogy a parlament jogi szolgálatának véleménye alapján azt kellene mondanunk, hogy a parlament kapja meg ugye azt, ami neki jár, és el kell érnünk, hogy a jogszerűség szabályai szerint járjunk el. Köszönöm szépen, biztos úr. Yeah, I, I could, uh, say that, uh, Hát most mondhatnám erre azt, hogy a bizottság jogi szolgálata tárgyalásokat folytatott mindkét jogi szolgálattal, tehát a tanács és a parlament jogi szolgálatával is. Mint már korábban is mondtam, a tanács jogi szolgálata megegyezik a bizottság jogi szolgálatának a véleményével. Természetesen voltak viták a bizottság és a parlament jogi szolgálatának a vezetői között. Úgy gondolom, hogy egyre közelítenek az álláspontok. De nem sikerült a három jogi szolgálatot egy ülésre összeszervezni, tehát lehetséges, hogy ez lenne a megfelelő módja annak, hogy megtaláljuk a végső megoldást erre a kérdésre. Nem tudom, hogy jogilag van-e lehetőség arra, hogy egy a három jogi szolgálat egy közös nyilatkozatot adjon ki erről a kérdésről, de hogyha van rá lehetőség jogilag, akkor természetesen ez lenne a legbiztonságosabb útja annak, hogy a jelenlegi helyzetet megoldjuk. ami a nemzeti nyilatkozatok kérdését illeti. Szeretném, hogyha jól értenének engem. Én tényleg támogatom a nemzeti nyilatkozatok ötletét. Úgy gondolom, hogy itt ugyanaz az álláspontunk, mint a parlamenté. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a pénzügyi rendelet jóváhagyásának milyen az eljárása. Hogyha valaki a pénzügyi rendeletért évekig akar küzdeni, akkor természetesen ezt is megpróbálhatjuk, de az is lehet, hogy valamilyen bölcsebb megoldást is találhatunk, arra, hogy a pénzügyi rendeletre mod, vonatkozó módosításokat a lehető leghamarabb el lehessen fogadtatni, hiszen, mint ahogy már mondtam, nagyon sok módosító jelentősen fog javítani a mostani helyzeten. Tehát megint csak közös érdekünk, hogy ezeket a módosítókat a lehető leggyorsabban el lehessen fogadni. A helyzetem a jelenlegi helyzet ismeretem alapján jelenleg a tagállamok, legalábbis a tagállamok többsége, akik kérik, hogy szavazzuk meg a pénzügyi rendeletet, nincsenek olyan helyzetben, hogy kötelező jellegű nemzeti nyilatkozatokat tudjanak bevezettetni. Ezért azt gondolom, hogy nekünk Együtt kell velük dolgoznunk, működnünk, nekem biztosként a tagállamokkal, de önöknek is, parlamenti képviselőknek, talán a nemzeti parlamentekkel együttműködni azért, hogy ezt a fogalmat a nemzeti kormányoknál elfogadtassák, és hogy megnyerjék a kormányok támogatását ezen kérdéssel kapcsolatban. Tehát itt közös munkáról van szó. Én magamban ezt egyedül nem fogom tudni elérni. És ezért is jöttem el, és ezt mondtam el a meghallgatás során is, hogy a célom az, hogy konkrét eredményeket tudjunk elérni, hogy a pénzügyi rendeleten tudjunk javítani. Azt gondolom, hogy ez mindenki érdeke, és különösen igaz ez a az EU alapok kedvezményezettjeire is, az ő érdekük is, hiszen ők azt várják, hogy legyen sokkal egyszerűbb maga az eljárás, és hogy mi erre az elvárásra tudjunk válaszolni. Köszönöm szépen. Ajala asszony utolsó kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, el kellett, hogy menjek. Ugyanis egy véleménye, véleményemet a közlekedési szakbizottságban meg kellett védeni. Köszönöm Szemete biztos úrnak, mindazon erőfeszítéseket, amelyeken keresztül a pénzügyi szabályozás javítását alátámasztó erőfeszítésekről szól. Én magam is azok között voltam, akik annak idején a a nemzeti irányítási nyilatkozatok mellett kardoskodtam. Ismerem a nehézségeket, a tagállamok nehézségeit ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban, hiszen vannak központosítottabb, centralizáltabb és kevésbé központosított tagállamok. Az energiánkat annyira arra összpontosítottuk, akkor, hogy hogy is fogalmazzak, hogy ezt a csodálatos eszközt, amely minden eddigi nehézségünket megoldana, hogy ez létrejöjjön, hogy Végül is, hát tudomásul kell venni, hogy az én államomban a kormány komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és minden megtett a különböző autonóm ö, ö, régiókkal, hogy ez a fajta ellenőrzési kapacitás végre megvalósuljon, és hogy a parlamentnek és a bizottságnak is beszámolhasson az államom. A dolgok tehát javultak. Azt viszont el kell, hogy mondjam, anélkül, hogy lemondanék mindarról, amit elértünk, hogy a megállapodásomat megadom annak érdekében, hogy a nyilatkozaton kívüli ö, e, aspektusokat, elemeket erősítsük meg. Nem kifejezetten erre a specifikus eszközre kell koncentrálnunk, ami a nemzeti nyilatkozat, mert ha így járnánk el, akkor egy kicsit mel- lennénk az OLAF számunkra igen kényes eszköz. És bizony, vannak még olyan kéréseink, számos olyan kérésünk van, amelyet még nem tudtunk ö, ö, megvalósítatni. Még Brüne úr ö, ö, erőfeszítéseinek ellenére is. Bizony egy kicsit ö, feszültnek és frusztráltnak érzem magam. Emiatt. És az a benyomásom, hogy a parlament, az Európai Parlament minden esetre a mi szakbizottságunk igazából nem adhatta meg a véleményét megfelelő módon arról, hogy ez a főigazgató valóban megfelelően ö, ö, hozhassa meg döntéseit, és hogy ez a megbízott főigazgató valóban ö, teljes támogatás mellett dolgozhasson. Nem tudom, hogy a lehetőség, mint olyan, megvan -e erre egyébként. Ez a határozat, ez a döntés sürgős, az igaz. Ezzel egyetértek. Ki kell nevezni valakit gyorsan, de a legmegfelelőbb szemét kell kinevezni el a posztra, a legmegfelelőbb főigazgatót kell megtalálni, és ez nem lesz egy egyszerű dolog. Az Európai Parlament sajnálja, hogy eddig nem vehetett részt ebben a folyamatban de a megállapodásunkat a bizottsági álláspont, állásponthoz meg tudjuk adni. Nem tudom, hogy ideiglenes megoldásról van-e szó, vagy azt szeretnék kompenzálni ezzel a bizottság, hogy a parlament valahol egy kicsit mm, úgy érzi, hogy margóra helyezték. Ez egy olyan döntés, amely igenis nagy fontossággal bír számunkra, mert az érdekeltek között vagyunk. Gressle asszony elmondta az imént azt is, hogy lehetőséget lát arra, hogy találkozzon, le, szeretné, hogy valóban a függetlenségéről maga a jelölt egy meghallgatás során szólhasson, hogy mennyire képes majd védeni az Európai Unió érdekeit. A deontológiai kódexről mit gondol? Most egy ilyen telegráfiai módon szeretnénk gyors választ öntől, Szemete úr. Uh, uh, Igen, nagyon rövid leszek. Azt javaslom, talán normális is az, hogy a, az ügyvezető igazgató jöjjön el a parlamentbe cserére önök elé. Már több hete beszélünk erről a kérdésről, de hát önök még nem tudták meghallgatni őt. Pedig szerintem ez lenne a legnormálisabb módja annak, hogy dolgozunk, hívják meg a szakbizottságba, beszéljenek vele, hogy ő hogyan értékelni ezt, ezt az átmeneti helyzetet, milyen lehetőségeket lát, a függetlenségét hogyan értékeli. Szerintem teljesen normális emberi dolog lenne ezt megtenni. És egyetértek a tisztelt képviselőkkel, akik azt mondták, hogy eltúlozzuk a nemzeti nyilatkozatok jelentőségét. Igen, persze, ezek nagyon fontosak, de hát van egy sor egyéb kérdés is, amit meg kell oldani a közös irányítás helyzet keretében. És én magam, kollégáimmal együtt, akik felelnek, e, e, terért, e területért felelősek, majd teljes intézkedés csomagot fogunk javasolni. És hogyha a nemzeti nyilatkozatok kérdését ebbe belevesszük, akkor feltételezem, hogy ez egyfajta kötelező érvényű követelmény lesz. De mindenképpen az a cél, hogy harmonizáljuk a mögöttes munkát, és így a nemzeti nyilatkozatok összehasonlíthatók legyenek a tagállamok között. Ez egy óriási munka, normákat, auditálási normákat kell például bevezetni ehhez a tagállamokban meg egy sor egyéb dolgot. Úgyhogy nem szeretném azt kérni önöktől, hogy most csak bizonyos pontokra korlátozódjunk. Az ötletei kiválóak, de higgyék el, hogy egy sor egyéb dolgot kell még elvégezni, különösen a kohézió terén. Hogy olyan hibaszintet tudjunk végre megvalósítani, mert mindegyünknek jó. Köszönöm szépen szemet a biztos úrnak, el is búcsúzunk öntől, és a következő napi rendi pontra térünk át. Az Európai Számvevőszék külön jelentése a Törökországnak nyújtott előcsatlakozási támogatásról az Európai Számvevőszék képviselőnek Engvéde úrnak adom meg a szót. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm a költségvetési um, ellenőrzési szakbizottság tagjainak is, hogy meghívtak. Köszönöm, hogy bemutathatom önöknek a számvevőszék külön jelentését a törökországi előcsatlakozási támogatás gazda, kezelésére vonatkozóan. Ez az első ilyen jellegű jelentés. Két különböző támogatási rendszert vizsgáltunk. Az első a Törökországra vonatkozó előcsatlakozási támogatás, amely 2000-től 2006-ig működött, majd utódja az IPA, az 2007 óta működő előcsatlakozási támogatási eszköz volt. Mindkét programra és időszakra vonatkozóan az előcsatlakozási támogatást az úgynevezett decentralizált végrehajtási rendszeren belül kezelték. Ebben a rendszerben a bizottság általános felelőssége az előcsatlakozási támogatás kezelése, a programokat viszont a török hatóságok kezelik. Ebből a célból új török intézményeket hoztak létre a török hatóságok, és ezen intézményeket 2003 végén a bizottság hagyta jóvá. Ezen rendszer részeként a bizottsági delegáció Törökországban előzetes ellenőrzéseket végzett a közbeszerzéssel és a szerződések a szerződéskötéssel kapcsolatban. Minden egyes projekt fő kedvezményezettje általában egy minisztérium vagy más közhatóság felelős azért, hogy a projekt ötleteket javasolja, meghatározza a követelményeket, és utána, hogy kezelje a projekt tevékenységeket általában, átlag évente 500 millió eurót különítenek, le, különítenek el erre előirányzatként. Az általános audit kérdés az volt, hogy a Törökországnak nyújtott előcsatlakozási támogatást a bizottság megfelelően kezelte el. Kezelte-e? Három fő kérdést emeltek ki. Az első az éves nemzeti programok felépítése és a programozási tevékenység kapcsolódó hatékonysága, a második a decentralizált végrehajtói rendszer hatékonysága, valamint néhány projektet példaként megvizsgáltak, azért, hogy konkrét példákat lehessen felhozni arra, hogy a potenciális gyengeségei az adott programozásnak és a végrehajtási eljárásnak milyen következményekkel járhat. Mielőtt ezen külön jelentés következményeire rátérnék, elnök úr, hadd mondjam el, hogy az Európai Számvevőszék által vizsgált ellenőrzött szerv, a bizottság nem pedig Törökország. Az audit, az ellenőrzés fókusza a bizottság európai alapok kezelése volt, amelyet Törökországnak nyújtottak. Tehát a számvevőszék nem azt vizsgálta, hogy Törökország mennyire kész arra, hogy EU tag, taggá váljon. Ezeket elmondván a számvevőszék általában úgy gondolta, hogy továbbra is vannak gyenge pontok a bizottság kezelésében az előcsatlakozási támogatások területén Törökországnak, a 2000-2006-os első előcsatlakozási programmal kapcsolatban. Olyan problémákról van itt szó, amelyek általában az előcsatlakozási programokban megállapíthatóak, túlzott késedelmek, végrehajtási problémák, nem megfelelő ellenőrzés és értékelés. Ezen kívül a szemvevőszék ezt is elmondta, hogy nem volt megfelelően irányítva a prioritások meghatározása azzal kapcsolatban, hogy az EU támogatásokat kinek irányozzák elő. A decentralizált végrehajtási rendszer alapján a számvevőszék úgy látja, hogy a felelős török intézmények, annak ellenére, hogy a bizottság hagyta őket jóvá, nem rendelkezett kellő erőforrással 2002 és 2004 között a nemzeti programokra vonatkozóan, és nem sikerült elérnie időben a projektek végrehajtását, az ellenőrzött projektek végrehajtását, vagy általában a programokra is mindez igaz. Ugyanakkor a decentralizált végrehajtási rendszer biztosította azt, hogy az ellenőrzött projektek nagy mértékben elérték a tervezett eredményt, és valószínű, hogy ezen eredmény szintet fenn is lehet tartani. Ez nagy mértékben a mi benyomásunk szerint annak köszönhető, hogy a török hatóságok nagyon nagy mértékben kötelezték magukat ezen feladatok elvégzésére. Azóta a bizottság fellépéseket tett, tevékenységeket tett azért, hogy javítson az előcsatlakozási támogatási eszköz eljárásain, ugyan ennek a hatását csak később lehet majd érezni és értékelni. Ezen kívül a bizottság olyan intézkedéseket is bevezetett, amelynek a célja az, hogy a felelős török intézmények gyenge pontjain lehessen javítani. Ezen javítások teljes kihatását csak akkor lehet majd felmérni, hogyha az összes projektet az előcsatlakozási támogatási eszköz keretein belül fogjuk alkalmazni. A számvevőszéknek nem volt kellő információra, elnézést, a számvevőszék úgy gondolja, hogy a bizottságnak nem volt kellő információja arra vonatkozóan, hogy az előcsatlakozási támogatás hatékonyságát bemutassa, további javításra van tehát szükség a prioritások meghatározásánál és az alapok hatékonyságának felmérésénél. Ezen megjegyzések alapján a számvevőszék különböző ajánlásokat fogalmazott meg. Céljuk az, hogy javítson a ö, támogatási programok hatékonyságán és eredményességén. Leginkább vonatkozik ez a programozásra, ide tartozva az EU pénzügyi támogatásának az irányítása, a projektek felépítése és végrehajtása az illetékes török intézmények által valamint a végrehajtásra, az eredményre és a projektek eredményeire vonatkozó jelentéstétel, valamint a projektek teljesítményére vonatkozó ellenőrzés. Elnök úr, a számvevőszék az évek során több ellenőrzést végzett az EU támogatásokról, amelyeket a tagjelölteknek és a potenciális tagjelölt országoknak nyújtunk. Ezen ellenőrzések keretein belül sikerül javítani az EU szakpolitikai eszközök hatékonyságát, és még egyszer szeretném éppen ezért kihangsúlyozni, hogy a török hatós, hatóságok kötelezettség vállalása rendkívül fontos azért, hogy el lehessen érni ezen támogatási program célját, miszerint segítsünk az országnak abban, hogy megfeleljenek a kopenhágai kritériumnak, kritériumoknak, és hogy az EU közösségi vívmányaihoz közelítsen ez az ország. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most az előadó Piper úr. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender, dankeschön auch an Herrn Ingwerder vom Rechnungshof. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen eh, Engevérda úrnak a számvevőzék képviselőjének is. A jelentés a bizottság 2008-as mentesítésének egy másik alapja a török előcsatlakozási támogatásról 2006-2008-ról és az új IPA eszközről szól, amelyet a számlevőszék szintén értékelt. Hogyha röviden kell összefoglaljam a számvevőszék értékelését, a projektek alapvetően rendben voltak, alig volt visszaélés a, vagy semmiféle visszaélés nem volt a pénzekkel de a csatlakozási folyamathoz nincsenek köze, ez furcsa. Nincsenek ilyen prioritások a projekt, nem voltak ilyen prioritások a projekteknél, ez még furcsább. Az, hogy a csatlakozási folyamatban való előrehaladás az IPA eszköz révén nem hozott semmiféle előrelépést, hadd idézem a számvevőszéket, nem értékelhető kielégítően. A 200 millió euró éves összeg, most már ugye összesen majdnem egy milliárd, olyan 900 millió körül van, ehhez képest rendkívül nagy, óriási erő ellentmondások vannak. Ha szabadna még három ponton ítéznem a számvevőszéket, az előcsatlakozási támogatást nem határozták meg, és nem értékelték Pontosan a kettes sem a stratégia, sem a projekt célok nem voltak konkrétak az eléggé az értékelés, Ez A harmadik, a bizottságnak nem volt meg a szükséges információja ahhoz, hogy az előcsatlakozási támogatás hatékonyságát értékelje. Mint mondtam, ezek tehát idézetek. És ez nagyon furcsa. Pozitívumként megállapítható, hogy a vizsgált projektek rendben voltak, de ezeknek a projektek nem volt semmi köze a csatlakozáshoz. Az, hogy a projektek rendben voltak, az a, a török hatóságok mellett szól, a korrupció ellen, a megbízhatóság mellett szól, más, mint a Balkánon a helyzet tehát. De hogyha a projekteket ilyen önkényesen választják ki, és erre nyilvánvalóan így volt, akkor nem értem, hogy miért így jártak el, miért nem állítják a projekteket a csatlakozással párhuzamba. A bizottság miért nem biztosítja azt, hogy a dolgok mérhetőek legyen, legyenek, miért nem azokat részesíti előnyben, amelyek Törökország csatlakozását segítik elő. Ezek kérdések nyilvánvalóan megvannak az okai. És szeretném ezeket az okokat feltárni, és három ajánlásom van ezzel kapcsolatban. Próbáljuk meg a bizottság mentesítésére vonatkozó állásfoglalásokban ezt is fel, felvetni. Egyrészt az IPA, mint előcsatlakozási támogatás forrásai a csatlakozás szempontjából releváns projektekre koncentráljon, és határozza meg a kötelező prioritásokat. Tehát a számvevőszék ajánlását egy egyben átvennénk. Ez az első ajánlásom. Amíg nem látunk előrehaladást, és jelenleg nem látunk, addig úgy gondolom, hogy túl sok pénzt költünk. Ezért azt javaslom, hogy a 2006-os ráfordításokat vegyük alapul, azaz az előcsatlakozási támogatást csökkentsük. Mondhatjuk azt persze, hogy tartalékoljuk a forrásokat, és akkor költsük csak el, amikor akkor szabadítjuk fel a forrásokat, amelyek tartalékokat, amikor látjuk az előrelépést. De felelőtlenségnek tartom hogyha a stratégiai eljárás deficitjeit egyre több pénzzel próbáljuk kiegyenlíteni. Nem ez a helyes út. A harmadik javaslatom, hogy a, az előcsatlakozási támogatást definiáljuk újra. Az IPA eszközt alakítsuk újra. Nyilvánvaló, hogy független Törökországtól nem minden területen tudjuk a csatlakozást automatikussá tenni. Mi legyen azokkal az országokkal, akiknek nem sikerül előre lépni? Az IPA eszköz szeretném be, az IPA eszközbe beépíteni azt a lehetőséget, hogy az IPA forrásokat is a szomszédsági, a tagsági, rendkívüli formák egyik eszkövévé várjon. Nem mindig kell, hogy a folyamat vége az Európai Uniós csatlakozás legyen. Ez az IPA eszköz kiterjesztése lenne. Tudom, hogy ez három olyan ajánlás, amely már eh, szinte benne van a számvevőszékben, de minden egyéb következtetést, eh, illetve minden egyéb megfogalmazást eh, rózsaszínű értelmezésnek tekinthetnénk. Megpróbálom ezeket a dolgokat majd az előadóval megtárgyalni, annak érdekében, hogy bekerüljenek az állásfoglalásba. Szeretném, hogyha megbeszélnénk ezeket a javaslatokat. Grazie. Onorevole Sondergaard. Köszönöm szépen, Zondag Elden úr. Tak, formand. <clears throat> Altså, efter min mening, så er det her er en øh, øh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon terjedt, kiterjedt javaslat. A, igen, tehát egy nagyon kiterjedt javaslatról van szó, és hát itt nem arról, nem azt kell megvizsgálnunk, hogy elfogadható uh, hibakockázatról beszélünk-e vagy sem, hanem arról, hogy az összegeket valóban a kitűzött céloknak megfelelően ö, használták-e fel. Mindannak ellenére, amit a számvevőszék jelentése ö, tár elénk, bizonyos kérdések, kritikus kérdéseket fel kell vetni, és én szeretném is felvetni magam is ezen kérdéseket. Tudjuk, hogy januárban a svéd ö, rádióban egy tanulmány, egy felmérésről szólt egy műsor, mely ö, igazából azt vizsgálta meg, hogy az előcsatlakozási eszközt hogyan használják föl a csatlakozni kívánó jelölt országok. És az egyik kritérium Törökországgal kapcsolatban az emberi jogok tiszteletben tartási kritériuma volt. A társadalmi harmónia megléte a kopenhágai programban foglalt kitételek biztosítása volt. A svéd rádió felmérésének eredménye azt mutatta, hogy túl gyenge e, etéren a török valóság, és az eredmények hiányoznak. Sőt, ennél még messzebb mennék. Az allokált összegeket politikai célokra használták fel Törökországban. A kormányon lévő politikusok arra alkalmazták-e pénzt, hogy azon régiókat támogassák, amelyeket saját pártjuk vezetésével ö, működtetnek. Tehát itt valahol az iszlámista párt támogatásáról volt szó, a DTP pártot pedig betiltották eh, most és a múltban, az ellenzéki párt nem kapott támogatást a kormánytól. Úgyhogy mindez még súlyosabb. A helyzet még súlyosabb, mint hogy nem eredményes a támogatás. Azt mondanám, hogy kontraproduktív a támogatás. Törökország nagyon messze áll még attól, hogy a kritériumokat elérje ahhoz, hogy az Európai Unió tagjává váljon. Ez az oka annak, hogy már megpróbáltam a bizottságnak kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban. És Szerettem volna megkérdezni a bizottságtól, hogy valahol nem ö, ö, riasztó-e a helyzet. És én szóbeli és írásbeli kérdést is feltettem ezzel kapcsolatban már, de azok a problémák, amelyeket felvetettem, és amelyek a számbevő szék külön jelentésében szerepelnek, azok még súlyosabbak, mint hogy a jelentés arról szól. Köszönöm, mondja az elnök úr. Schmidt úr. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. ugyanaz a problémám, mint Szondergárd úrnak. Én is azzal kezdeném, hogy jelentősen támogatom azt, hogy Törökország EU taggá váljon. Ehhez a kopenhágai kritériumoknak természetesen meg kell felelniük. Nem értek egyet azzal, amit Piper úr mondott, hogy esetleg kevesebb pénzre lenne szükségük. Szerintem több pénzre van szükségük, de természetesen megfelelő szabályokat kell elfogadniuk, és ezeket és szigorúbb szabályokat kell alkalmazniuk. Természetesen, de nem hiszem, hogy büntetni kellene őket. A mi országaink közül is vannak, akik a török tagságot általánosabb politikai okokból akarják blokkolni, és azt hiszem, hogy e, e, legalábbis korábban ez volt a helyzet, és ez rendkívül káros volt az EU szempontjából. De vannak azért kérdések, és azt gondolom, hogy a számvevőszék kiváló munkát végzett. Többé-kevésbé Szondergád úr körülbelül ugyanazt mondják ők, mint amit a svéd rádió is ö, talált a tanulmányában felvetettek ők is néhány kérdést, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem hiszem, hogy a bizottság válasza kielégítő lenne. Hogyha ezen állításokat összehasonlítjuk azzal, ami konkrétan történt, hiszen ez 8, ez egy korábbi időszak, a, a svéd rádió, tehát 2008-ról van szó a számvevőszék jelentésében, a svéd rádió tanulmányában pedig 2009 őszéről volt szó. Az ő vizsgálataik alapján, hát ez a riporter Törökországban mindenfelé járt, és megkérdezte az emberektől, hogy kaptak-e alapokat, és hogy hogyan kapták meg a támogatásokat, és nagyon sok problémára derült fény, mi szerint a kisebbségek, a kurdok, az azíriek nem kaptak, hogy a nőkre vonatkozó projektek sem léteztek, és hát így nagyon sok problémát sorolt fel ez a riporter. De amikor egy levelet küldtünk, Ferem úr és eh, Rén, Rén biztos úr eh, mandátuma utolsó napján szintén azt mondta, hogy valójában nincsenek problémák. És hogyha voltak is korábban, azokat most már megoldottuk. Ez tényleg így van? Legalábbis számomra aki szeretném, hogy Törökország EU tagállam legyen, azt gondolom, hogy nagyon szigorúan kell felügyelni, hogy ezen támogatást hogyan használják, különben kontraproduktív lesz, és hogyha mondhatom, akkor ez Törökország tagságának az ellenzői, ellenzői majd már hajtják majd a vizet. Úgyhogy mindenképpen kiváló kiindulópontnak tartom ezt a jelentést, és remélem, hogy sikerül majd nyomon követni, de úgy gondolom, hogy nem az tehát a végeredmény én szempontomból nem az, hogy Törökország ne legyen tag, tag hanem éppen az ellenkezője. Köszönöm, kérem legyenek rövidek. Ugye látják, hogy most már csak 10 perc áll a rendelkezésünkre. Gájero. Megpróbálom, elnök úr. Először is köszönöm Enkevérde úrnak és az EP és kollégáknak az igen hasznos jelentést. Nos, kedves kollégák, az Európai Számvevőszék olyan jelentését tárgyaljuk, amely a bizottság által adott török előcsatlakozási támogatásról szól. Ezt hangsúlyozni kell. Második dolog. Beszéljünk a jelentésről. Én nem értek svédül, és nagyon ritkán hallgatok svéd rádiót. Abszolút nem vagyok, kedves kollégák, abban a helyzetben, hogy egy olyan vitát kövessek, amiről, ami arról szól, hogy mi volt a svéd rádióban. Úgyhogy nem igazán hiszem, hogy erről kéne beszélnünk. A jelentésben azonban két dologba botlottam, és nagy gondot okozott. Az egyik az, hogy a számvevőszék hangsúlyozza, hogy az első években, az előcsatlakozás első éveiben nem voltak olyan kritériumok, amelyekkel a Törökországban megvalósuló dolgok sikerét mérni lehetett volna. Ma délután a kohéziós politikáról beszéltünk. A bizottság nyilvánvalóan összehasonlítható eszköz, eszköztárat Törökországnál nem alkalmaz. Miért nem? A második dolog. Az előcsatlakozási támogatás Persze ezt nem először teszi most a bizottság, nem ez az első ilyen alkalom. Miért akreditálnak olyan testületeket, ahol nyilvánvalóan látható, hogy a személy összetétele alapján képtelen biztosítani azt, hozni azt, amit a bizottság, az Európai Bizottság elvállal. A bizottságnak itt vezérszerepet, segítő szerepet kell betöltenie, hogy az államot, egy-egy országot segítsen abban, hogy az EU-s támogatásokat felhasználja. Kérdés, hogy miért így kezelték ezt. Aztán a számvevőszék jelentésében még azt is olvasom, hogy az EU bizottság eh, Kelet-Anatólia kérdését eh, azért nem tudta megvizsgálni, mert arra a kivétel joga vonatkozik. Miért miért nem, le, eh, miért nem lehet, miért kell olyat támogatni, ahol nem lehet sem az igényeket, sem az eredményeket megfelelő formában felmérni. Biper úr véleményével értek tehát itt ebben. Ab, abban is, hogy az IPA eh, források nem a csatlakozási eh, kritériumokra koncentráltak, az a bizottság problémája. Stratégiailag nem állapodtak meg megfelelő formában, ezért a bizottsághoz kell fordulnunk, és sürgetően kérni azt, hogy ezt tisztázzák a, és egyértelműen a csatlakozási feltételekhez kapcsolják a támogatást. A harmadik pontban vázoltak a Biper úr nem értek egyet. Itt az Európai Számvevőszék jelentéséről tárgyalunk, arról, hogy a bizottság támogatást ad egy országnak, és az Európai Unió határozata már megszületett ezzel az országgal kapcsolatban, ezt nem rúghatjuk most fel, vagy nem vonhatjuk vissza. Nem mondhatjuk, hogy az IPA eszközt a tisztességes jószomszédi politika felé vezető útra kellene átirányítanunk. Ez nem megfelelő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Ez megint csak ékes példája annak, amit már korábban is mondtam. A politikai és a közigazgatási felelőssége az Európai Bizottságnak nincsen biztosítva. A bizottság nem érzi magát felelősnek egy ilyen fontos döntéssel kapcsolatban, Törökországgal kapcsolatban. Ezen kívül a bizottság nem érzi magát felelősnek azzal kapcsolatban, hogy az EU alapokat megfelelően kezeljék az előcsatlakozási támogatások keretein belül. Ez megint csak egy megjegyzésem ami a mentesítési vitát illeti. Eh, Köszönöm szépen, igen. Jó magam is. Szerettem volna szót kérni. Mindnyájan elmondtuk, hogy ami itt minket igazából foglalkoztat, az az, hogy a Törökországnak allokált alapok megfelelően kerüljenek fel, felhasználása. Itt nem arról van szó, hogy Törökország jelölt ország, vagy sem. A, én azt látom itt, hogy Biper úrnak azt mondhatjuk, hogy a projektek életképessége, tart, ö, fenntarthatósága, az a számbevőszék szerint milyen? vannak, hiányoznak a konkrét jelzőszámok, akkor, amikor a hatékonyság értékeléséről van szó az alapok felhasználásakor. A bizottság bizonyos ö, mutatókat javasol már, de ez nem elégséges. Vannak tehát mutatók, mutatószámok, de hát azok, akik jobb meghatározást, jobb definíciót szeretnének itt látni, és konkrétabb célokat szeretnének látni, azok igazából nem találják meg ezt a fajta pontosságot, és ezt a számbevőszék is kimondja jelentésében. Különböző területeken segíteni kellene Törökországot annak érdekében, hogy közelítsen az EU-hoz. Zárószóként pedig a bizottság képviselőjének, Filori úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr jó magam is csak magára a külön jelentésre, valamint Piper úr munkadokumentumára korlátoznám a megjegyzéseimet. A többi kérdés ugyanis egyenlőre nincs napirenden, itt e fórumon. Három megjegyzéssel élnék, először is. Minden kétséget kizáróan vannak gyengeségek. Voltak gyengeségek az IPA eszköz felhasználásakor. 2010-ben ugyanis nulláról indult a támogatás. Tudjuk nagyon jól, hogy tapasztalataink vannak más tagjelölt országokkal az IPA-val kapcsolatban, de Törökország esetében a nulláról indultunk. Ez az időszak bizony a tanulás időszaka volt a török hatóságok és az Európai Bizottság számára is és számos uh, tanúságot vontunk le ebből az időszakból. Egyéb iránt magam is eltűnődöm azon, akkor, amikor önöket, önök közül néhányat nyakat hallgattam, hogy ugyan, ugyanazt a jelentést olvasó keményelem, mert a, a, a, igazából a prioritások meghatározása és a, a, a csatlakozással kapcsolatos kérdések nem szerepelnek a számbevőszéki jelentésben. Szeretném, hogyha önök bebizonyítanák azt, hogy voltak olyan projektek, amelyeknek semmi közük nem volt a csatlakozáshoz, de hát ez nincs így. Minden egyes projekt ugyanis referenciaként szolgált ö, a projektek esetében az IPA minden egyes alkalommal úgy került azonosításra, hogy Csatlakozási kritériumokon alapult ez a beazonosítás. A, a, az MIPD alapján, amely maga a hivatkozási dokumentum volt, és amelyre én is koncentrálni szeretnék, és a fellépéseink is e körül célozták meg Törökországot. Az, hogy a prioritásokat nem megfelelően határoztuk meg, az egy dolog, de kérem, hozzanak fel példaként egy olyan projektet, amely nem a, a partnerség vagy a jelöltségi támogatás prioritásaira épült. 2007 után aztán számos jelentős javító intézkedést foganatosítottunk, és ezt a számbevőszék is elismeri külön jelentésében. Bevezettünk például mutatószámokat, valamint smart mutatószámokat és Racer mutatókat, amelyeken keresztül a hozzánk benyújtott projektek megfelelő voltát tudtuk mérlegelni. Ez nem mondják kérem nekem azt, hogy nem voltak ilyen kritériumok. Harmadik megjegyzésem. Egyetértünk szintén a számbevőszékkel abban, hogy van még mit javítanunk, és jelenleg is azon dolgozunk, hogy új megközelítésen keresztül valósítsuk meg az IPA programot nem csak Törökországgal kapcsolatban, hanem minden tagjelölt ország és potenciális tagjelölt ország esetében. Egy olyan megközelítésről van szó, amely ágazati alapú stratégiai megközelítést alkalmaz, a segítségnyújtás tehát ágazati alapon történik meg, ágazati megközelítéseket vezetnek föl, tehát a jelölt országok, a jelölt országok határozzák meg ezeket. Ezen keresztül stratégiai értéket adunk a prioritásoknak és a támogatásoknak is. Készen állok a kérdésekre megfelelni, ami pedig a svéd rádióműsort illeti, hát egy megjegyzéssel élnék, elnök úr. Ennek is volt olyan szerencsés helyzete, talán, önnek volt talán olyan szerencsés helyzete, hogy az újságírók megkeresték önt, de minket soha nem, pedig nagy örömmel ö, osztottunk volna meg velük minden olyan információt, amin keresztül megfelelő tény, tényeken alapuló vizsgálatot folytathattak volna. Elnök úr, köszönöm szépen, két perc áll rendelkezésére, hogy összefoglalja a számbevőszék képviselője az elhangzottakat. Thank you, Mr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Az órát figyelem közben. Három megjegyzésem van. Az első, helyesen hangzott el az, hogy van munka megosztása a számvevőszék és a politikusok között. A számvevőszék a tényeket vizsgálja, a gazdaság hatékonyságát és az intézkedések hatékonyságát az, hogy az intézkedések hat, sikeresek voltak-e. A politikai könzek, következtetéseket a, a politikusok vonják le, hogy tag lehet-e egy ország, vagy sem. Ez, a, ez világos. A második megjegyzésem pedig az, hogy ha gyakorlatias akarok lenni, és megnézem Biper úr javaslatát, akkor van egy pont, amiben azt hiszem, hogy nagyon igaz formában reflektál a külön jelentésünkre, és a saját következtetéseit teszi hozzá persze, és a határozatra vonat, az állásfoglalásra vonatkozó javaslatait is. Az egyessel, kettessel, hármassal, ötössel, hetessel semmi bajom nincsen. A négyesnél úgy gondolom, ez politikai tartalmú, hogy ne adjunk több pénzt Törökországnak vagy ne adjunk teljes tagságot, hanem privilegizált partnerséget. Nos, ez önökön múlik a politikusokon. Itt én e, tartózkodom. A hármas, hogy ez a bíróság, vagy a, a számvevőszék e, válaszára való reflexió, vagy sem, hát ezt nem tudom. Valóban van valami, amit meg említünk, de nem tudom, hogy ez elég, és elég pozitíve Végül pedig azt mondanám el, hogy persze fogalmam nincs, és a számvevőszéknek semmiféle képe nincsen politik, a poli, Törökország politikai jellegéről, a jogállamiságról, stb. De az a benyomásunk, hogy az igazgatás nagyon furcsa módon, az igazgatás minősége, ahogy önök mondták, tehát furcsa módon, a török minisztériumok igazgatási minősége jobb, mint sok Balkán jelölt országban. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szép estét kívánok mindenkinek.